Som sagt var, välkomna allihopa till det här rätt och eh, jag förklarar... Köszönöm szépen, mert hogy tehát az előbb is mondtam, mindenkit szívből köszöntök. Megnyitom az ülést. Az egyes napi rendi ponthoz térek, a napi rend elfogadása. Nem volt eddig kifogás, úgyhogy ezért elfogadottnak tekintem. Az elnök közleményei a második napi rendi pont. Először is a következőt szeretném kezd elmondani. Május 1-től Jutta Schulz Holman kerül a titkárságra, titkárság vezetőnek, úgyhogy szívből üdvözlöm és gratulálok ehhez. Biztos vagyok abban, hogy mindenkivel már jó együttműködés alakult eddig is és ezután is az lesz szívből. Köszöntök még egyszer mindenkit az új posztján, illetve önt az új posztján. tiden. Och jag tycker du har gjort det väldigt, väldigt bra. Jag är väldigt glad att få jobba tillsammans med dig. Och eh, du har också Emil Duárnak pedig szeretném megköszönni az eddigi munkáját. Nagyon nagy öröm volt az, hogy együtt dolgozhattunk. Mindig remek volt az együttműködés, problémamentes. Remélem azt, hogy ez is így marad. Köszönöm tehát az eddigi munkáját. sista sak jag vill eh, meddela det är att vi, när vi bestämde den här dagordningen så tyckte vi att det var lite... A mai napi rendi pont meghatározásánál az volt az érzésem, hogy nem lesz sok időnk. Ezért Puszkó asszonyt arra késztük, kértük, hogy témáját holnapra hadd helyezzük át. Tehát a hetes napi rendi pontot csak holnap fogjuk megbeszélni. a következő nagyon fontos, ami mindenki számára rendkívül fontos. Holnap 9 órakor kezdünk szavazni, pontban 9-kor, nem 10-kor, és nem 7 perccel, nem 4 perccel 9 után, sőt még nem is 2 perccel 9 után, hanem egészen pontosan 9-kor indul a szavazás. Ha valaki nincs itt, akkor hát pesi lesz. Végig kell, hogy érjük érjünk a napi rendel, végig kell érjünk a szavazással. Tehát ezért még egyszer hangsúlyozom, hogy pontban kilenckor indul a szavazás holnap. Tudják, északi lévén nem fogok várni. Kilenckor, úgy, ahogy van, el fogom kezdeni a szavazást. A következő pont a hármas napi rendi pontunk az elnök közleménye, illetve bejelentései a koordinátorok ajánlásairól március 1 ülés volt ez. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban, hogyha nincsen semmi hozzáfűzni valójuk akkor ezt is fogadjuk el. És ezzel tulajdonképpen a szakmai, munkánk szakmai részéhez értünk, az első szakpolitikai kérdéshez. Az Európai Unió alapjogi ügynökségével és nemek közti egyenlőségével való eszmecserére. Anna Gudit Szigöl. Üdvözlöm! Ő az igazságügyi minisztériumban dolgozik, őt pedig a, az esélyegyenlőségi intézettől következnek. Köszönöm szépen! köszönöm az elnöknek, köszönöm a szakbizottságnak, hogy lehetőséget kaptunk a mai megbeszélésre. Can, and then uh, IGA is going to uh, step in with their intervention. Megpróbálok minél rövidebb lenni, és akkor utána uh, tudunk uh, kérdésekre is válaszolni. Nézzük tehát az erőszak a nők ellen felmérését. Röviden magáról a felmérésről. Az első kérés 2009-ben érkezett be a spanyol elnökség idején erre vonatkozóan az Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával. Mint tudják, az Európai Parlamenti állásfoglalás akkor 2009. novemberében is kérte az FRA intézetet az adatgyűjtésre. Ez a politikai háttere tehát ennek a munkának. Az Alapvető Jogok Ügynöksége, az Alapjogi Ügynökség kutatást is végez, de terepmunkát is a napi valóságról, az emberek tapasztalatáról az alapjogokkal kapcsolatban. Primér kutatást, terepmunkát ott végzünk, ahol jelentős adathiány van, például a bűnügyi vagy közigazgatási adatok terén. Ezt korábbi kutatásokból, folyamatos kutatásokból tudjuk. A nőkre vonatkozó, a nők elleni erőszakokra vonatkozó adat, mint tudják, általában véve hiányzik. Ez tehát az ötödik felmérés, amit az FRA eddig végzett. Egy egész csapat dolgozik a statisztikák összeállításával és felmérésekkel. Van például a leszbikusok, homoszexuálisok és transzexuálisok diszkriminációja és ellenük irányuló gyűlöletakciók vizsgálata volt. Nem volt 2010-ig, amíg akkor elindult a vizsgálat, részletes adat a nők elleni erőszakról. A mai napig sincsen részletes anyag, de folyamatosan publikáljuk a következő hónapokban az eddig begyűjtötteket. A nők elleni erőszak természetesen kulcsfontosságú a nők elleni alapjogokkal való visszaélésnek is. Tulajdonképpen azt mutatjuk, hogy mennyire messze nyúlik ennek a kérdésnek a hatása. Akkor, amikor megnézzük a meglévő felméréseket, kutatásokat, akkor a bűnügyi áldozatvizsgálati felmérések, ahogy önök is tudják, nagyon korlátozottan, korlátozott mértékben felelnek meg összehasonlító elemzési céloknak. Az Európai Bizottság, az Európa Tanács és az ENSZ főtitkársága adatgyűjtéseket folytat, de az EU tagállamok közti össze, adatösszehasonlíthatósága a jogszabályi adatgyűjtési szabályok eltérés miatt a nemek szerinti agregált adatok minősége miatt nem megoldható. Ha jól, ért, ha jól emlékszem, négy tagállamra vonatkozó felmérés van csak, ahol összehasonlítható formában gyűjtöttek adatokat. Nagyon sok esetben a, um, az UNECEL felmérési modulja a nők elleni erőszak kérdésében nem is terjed ki az Európai Unióra. Tehát nagyon fontos, hogy az összehasonlítható adatok jelentős mértékben hiányoznak. Nagyon sok mutatója is van azonban, egyéb mutatója az adatokon kívül a nők elleni erőszaknak. Az ENSZ statisztikája, az Európa Tanács indikátorai és az emberi jogi főbiztosnak a mutatói. A, mutatók az alapvető jogok terén nagyon fontosak, és fejlődnek és Azért mondom, mert minden olyan felmérés, a nők elleni erőszakkal kapcsolatban politikai használhatósága rendkívül fontos. Politik, statisztika, politikai indikátorok, összehasonlítható adatok azok, amelyek alapján meghatározható, hogy az EU tagállamok a világ egyéb részeihez, más EU tagállamokhoz képest hol tartanak a e téren. Egyéb adatokra is szükség van. Természetesen a nők és a, a családi erősz, családon belüli erőszak elleni harcra vonatkozó adatokra van szükség. A CEDAV-nak vannak a tagállamokra vonatkozó uh, megjegyzései, és természetesen az IGE folyamatos munkájáról is beszélhet, beszélnünk, majd kollégám fogja megtenni nem sokára. Nézzük akkor most magát a felmérést. Az FRA nők elleni erőszak felmérésének alapvető célkitűzése az volt, hogy megbízható, összehasonlítható adatokat biztosítson a nők elleni erőszakról, most először az Európai Unió egészében az FRA kutatását a vezetőtestületének beleegyezésével, egyetértésével indítja el, nem EU elnökségekhez kötött időszakokban sokkal hosszabb időbe telik maga a kutatás, és az adatgyűjtés is. Azért, mert de nagyon fontos ez, hiszen ezek komplex eszközök. Mint mondtam, tehát politikai használhatósága nagyon fontos az adatoknak, európai és nemzeti szinten egyaránt. Rengeteg tapasztalatunk van már, ahogy mondtam, a nagy léptékű felmérésekben. A felmérésről beszélek, akkor nem arra gondolunk, hogy szakértőknek kiküldünk egy listányi kérdést, nem. Mi terepmunkát végzünk, tehát nőkkel saját tapasztalatukról beszélünk. Például átlagban ilyenkor 20, több mint 20 ezer nővel négy szemközti interjúban beszélünk, és a nők elleni erőszak igen gyakori témája felméréseinknek. A felmérés menetrendje. Először az első kérés és a felmérésre vonatkozó ötlet 2009-ben merült fel. 2010-11-ben egy úgynevezett előzetes teszttanulmányt, próbatanulmányt végeztünk, kognitív interjúkat fókuszcsoportokkal, azokkal, akik áldozatok voltak, és akik potenciális áldozatok. A felmérés legfontosabb szele, szempontjairól, hogy megfelelően állítsuk ezeket össze. Mi, ahogy most itt ülünk, foly, még folyik maga a felmérés minden EU tagállamban és Horvátországban is. Az eredmények és az elemzés 2013-ra várható. Dióhéjban tehát 27 EU tagállam és Horvátországra terjed ki összességében 40 ezer nőt kérdezünk, illetve velük készítünk ezekben az országokban. 1400 női kérdezőnk van. Nézzük akkor meg magát a, fel, a felépítését és tulajdonképpen ez már a témáját is, tematikáját is adja. A lakosság reprezentatív mintája tetszőleges kiválasztású alapon nem áldozattámogató csoportokkal vagy civil szervezetekkel tárgyalunk, hanem általában a lakossághoz fordulunk, és tetszőlegesen kiválasztott nőkkel, 18 év fölötti nőkkel beszélünk saját tapasztalataikról a válaszadók jellemzőit is megvizsgáljuk, kor, foglalkozás, végzettség, az önmeghatározása, etnicitás, vagy egyéb szempontok alapján bevándorló, stb. Háztartásonként egy szemét, tetszőlegesen kiválasztott szemét interjúvalunk meg, általában mindig négy szem közti a női kérdező és a női válaszadók között, általában 50 perces interjúkban. Ha a valakinek nagyon sok beszámolni valója van, sok szomorú tapasztalata, akkor volt már, hogy két és fél órán át is eltartott egy-egy ilyen interjú. Standardizált kérdőív mentén haladunk, nagyon pontosan lefordított minden tagállamban alkalmazható kérdések ezek, szakképzett kérdezőink vannak. Nézzük most meg a tartalmát röviden. A kérdőív igen mélyre és részletes, úgyhogy csak általánosságban elmondanám. Fizikai, szexuális és pszichológiai erőszakra terjed ki, új vagy újonnan megjelenő erőszakformát, a zaklatás, új technológiák alkalmazása. So for example, sending text messages or emails uh, which can be regarded a olyan, olyan uh, formákat is, amiket a nők az erőszak nagy uh, gyűjtő fogalma alatt uh, bármilyen formában értelmeznek. Megnézzük a partnerek felől érkező erőszakot, és a nem partner felől. Tehát például munkatárs, főnök, rendkívül részletesen kérdezők, hogy kik voltak az elköte, elkövetők akkor, amikor erőszakra került sor. A részletes tapasztalatokon kívül azt is megkérdezzük, hogy tudják-e, milyen jogaik vannak, és milyen szolgálatokat, szolgáltatásokat vehetnek igénybe megnézzük a gyermekkori viktimalizálást, az áldozattá válást, hogy hogyan emlékeznek arra, ami gyerekkorukban történt velük. Az alapjogi intéz ő, ügynökség a gyermekjogaival is foglalkozik, tehát a gyermekek gyermekkorban elszenvedett erőszakkal is foglalkozunk. Az, élet, az egész életen át elő felmerülő erőszakra is rákérdezünk, és tehát arra, hogy melyik volt a legmélyebb nyomot hagyó, és az elmúlt 12 hónap erőszakos cselekedeteire. A nők általában az erőszakot többször vagy, vagy egyszer tapasztalták, csak ez nagyon fontos több szempontból. Példaként hadd mondjak néhány dolgot. Például milyen következménye az erőszaknak. Azok a nők, akik beszámolnak arról, hogy erőszakot követtek el, az mit jelentett? Voltak-e sérülései a gyerekekre? Jelen voltak-e? Szemtanúi voltak-e az erőszaknak? Kórházba került-e? Egy területet választottam például ki a szolgáltatásokról, az áldozatsegítő központokról. Elégedettek-e a nők a segítséggel? És ami fontos, adatot gyűjtünk arra vonatkozóan is, hogy jelentették-e az erőszakot, és mi volt az oka, ha nem jelentették, és nem léptek kapcsolatba. A nem jelentett erőszakos esetekre vonatkozó adatokat is gyűjtünk. Megkérdezzük azt is, milyen segítséget tartott volna hasznosnak illetve hogy tudja-e, hogy milyen támogató segítő szervezetek vannak. Ez volt tehát Dióhéjban, de hozzá szeretném még tenni azt is, hogy a felmérés jelentős mértékben támaszkodott az érintettek szakértők munkájára. Ájgával nagyon gyakran voltunk szakértői ülésen, ők is a felmérés adatait megkapták, velünk vannak, és igen, nagyra értékeljük azt, hogy segítenek nekünk folyamatosan. Egy következő dolog pedig, a felmérés nyilvánvalóan nem tud mindent átfelölelni. A női populációban nem lehet konkrét erő, erő, eseteket is lefedni, mint például a nők nemi, nemi csonkítását, ez célirányos felmérést igényelne. A, a konkrét kon, erőszakforma, konkrét csoportok ellen konkrét célirányos elemzést igényel. Tehát ez nincs benne. Mi előfordulási arányokat és, és a, a prevalencia arányokat próbáltuk meghatározni. a nők elleni erőszak költségeiről is például megpróbálunk például következtetéseket, elemzéseket levonni, nem csak alapjogi szempontból, hanem abból a szempontból, hogy a társadalomnak milyen költsége van, munkából való kiesés ideje, orvosi ellátás költsége, stb. stb. Mint mondtam, tehát az eredményeket elemzés foglalkozás formájában adjuk majd ki, de egyéb formákat is igénybe vehetünk. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mrs. Köszönjük szépen Gudi asszonynak. Következő felszólalón következik Ringál asszony. Many thanks, Chair, and the... Nagyon szépen köszönöm, és a meghívást is köszönöm, az alkalmat, hogy itt az ülésen most szólhatok Önökhöz. És az alapjogi ügynökség prezentációt is szeretném megköszönni. Azt gondolom, hogy megérdemli az elismerést az ügynökség. A saját prezentációban nagyon röviden, nyilván az adott időkereten belül szeretnék más tanulmányokra kitérni, amelyek nyilván a nemek egy közötti egyenlőségre térnek ki. Az első szlájdon látják felsorolva azt a sok tanulmányt, ezekre szeretnék külön-külön majd kitérni. Az első az áldozatok segítségét helyezte a középpontjába, a végrehajtás vizsgálta, és tudom, hogy nemrég készhez kaptak egy olyan tanulmányt, amely a klímaváltozással kapcsolatos eredményeket mutatta be. Ez a Dán elnökség idejére készült el, de a lengyel elnökség idején készült el a miénk, és a ciprusi elnökség alatt fogjuk majd ezt prezentálni, hiszen ők hozták azt a döntést, hogy hogy a nők elleni erőszakon belül az áldozatok támogatására kívánnak fókuszálni. Ahogyan bizonyára tudják, a Dán elnökség az áldozatok támogatásával kapcsolatban nagyon széles területen támogatták a vizsgálódást, és jelenleg ott tartunk, hogy az előrehaladást próbáljuk nyomon követni azoknál a szolgálatoknál, amelyek zászlajukra írták a nők védelmét az erőszakkal szemben. Nyilván mi is igyekszünk támogatni az elnökséget, méghozzá azzal, hogy megfelelő módszertant és módozatokat kínálunk a vizsgálódásokhoz. Egy másik eh, nagyon fontos terület, hogy egy adattárházat eh, hozunk létre a eh, szexuális erőszakra vonatkozóan, annak forrásaira vonatkozóan. Itt alapvetően az EU-n belüli nőket érintő csonkításokra vonatkozóan is gyűjtünk adatokat, illetve hát nyilván a szexuális erőszak egyéb változatairól. Egy pár perccel ezelőtt erre vonatkozóan tulajdonképpen már kaptak tájékoztatást. A ciprusi elnökségre várjuk tehát a következő áttekintő tanulmányt, és itt már a családon belüli erőszakról lesz szó. A célunk az, hogy hogy a különböző tanulmányokat egyesítsük, és ahogyan már mondtam, ezek a tanulmányok bizonyos korlátokon belül mozoghattak csak, nem nagyon voltak összehasonlíthatók, és most ezt tűztük ki célul, és nyilván a családon belüli erőszakot az EON belül visszakiváltjuk szorítani, és ugyanez igaz Horvátország vonatkozásában. At collection, at collection of primary data. Nyilván az adatok gyűjtése, a nagyon-nagyon lényeges, ezeknek a felhasználását is kiemelném, hiszen ez mind-mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a nőknek nyújtott támogatás minősége javulhatna. Nyilván más ma már a helyzet, mint mondjuk 2002-ben, másfajta támogatást igényelnek a nők, új szolgáltatásokat vehetnek igénybe a nők, és tíz évvel ezelőtti szolgáltatásokról, segítségnyújtási lehetőségekről beszélünk, úgyhogy azért némelyek fölött eljárt az idő, úgyhogy kritikusan kell ezeket szemlélni. A magunk részéről nagyon világos képet kívánunk festeni arról, hogy manapság a női áldozatok a családon belüli erőszak esetén mit igényelnek segítségként. Mik a célkitűzéseink? Nyilván nem csak a mennyiségi, hanem a minőségi szempontból is nagyon fontos a, az áldozatoknak a segítsége, a hivatalos formában történő segítsége. És azt gondolom, hogy a, következő, a korábbi jelentéseinkhez hasonlóan ugye a jó gyakorlatok továbbadása nagyon lényeges de az összegyűjtött adatok minősége is nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy itt az adatgyűjtés területén is van még tennivalónk, hogyha az áldozatokat megfelelően kívánjuk segíteni. Ugyanezen a területen belül az áldozatok támogatását illetően olyan eszközöket kívánunk, olyan módszereket és jó gyakorlatokat összegyűjteni, amelyel valóban segítséget tudunk nyújtani. Hosszas és igen mély eszmecserétket követően az érintetekkel arra jutottunk, hogy hasznosabbak lehetnek az elnökségek alatt összeállított jelenti, jelentések, és sokkal inkább mutatnának hatást, hogyha ezeket a gyakorlati döntéseket jobban láthatóvá tudnánk tenni. Tehát egy szélesebb körű megközelítésre volna szükség, az egyes soros elnökségek által támogatott területekre vonatkozóan, és a mostani jelentés lesz egyébként az első, amely ez alapján, a szélesebben értelmezett megközelítés alapján készül. Erre utaltam éppen az előbb, mármint, hogy amit most látnak ezzel kapcsolatban. Már lezárult a vizsgálat, de most ott tartunk, hogy az adatokat feldolgozzuk, az összegyűjtött adatokat feldolgozzuk. Ez egy nem egy olyan nagyon széles körű tanulmány volt, hanem a nők ellen elkövetett szexuális erőszakra fókuszáltunk. Nyilván a rendelkezésre álló forrásainkat erre az erőszak formára tudtuk intézeti szinten fókuszálni, mert nagyon sokszor ezek ugye olyan esetek, amelyeket egyébként is titkolnak, nagyon, nagyon kényes kérdés, nem látunk teljesen tisztán. És ennek a tanulmánynak az volt a célja, hogy azonosítsuk és tekintsük át az adatokat, az információkat és a forrásokat, és aztán tegyük nyilván nyilvánossá, hozzáférhetővé az egyes tagállamokon belül. Ami a szkópját illeti, a hatáját illeti ennek a jelentésnek. Szeretném felhívni a figyelmet a nőjogi lobbira itt Európán belül, és az eredményeket pedig egy adatbázisban rögzítjük, és ezek is hozzáférhetők lesznek a széles nyilvánosság számára a web oldalak, weboldalunkon. Ahogyan az előbb már elmondtam, ezzel az adatbázissal lehetőség nyílik arra, hogy a résztvevő intézetek, intézményeknek a listáját megismerjék, illetve hát azokat a módszereket is, amelyekkel az áldozatokkal dolgozunk, akiket szexuális erőszakért. Kicsit gyorsan át kell rohanni a tanulmányokon, és elnézést is kérek. A női genitáliák csonkításáról szóltam már a korábban, és erre vonatkozóan készült már tanulmány. A kutatást egyrészt a bizottság kérésére is kez, kezdeményeztük, Redding asszony kezdeményezte ezt, és a legfontosabb célkitűzés ennek a tanulmánynak az, hogy hogy a nők elleni erőszak különböző formáit visszaszorítsuk, azáltal, hogy a csonkításra vonatkozó adatokat összegyűjtjük és terjesszük. Nyilván az EU 27-ek vonatkozásában, illetve Horvátország vonatkozásában. A tanulmányon belül a meglévő információkat próbáljuk majd összegyűjteni, a legkülönbözőbb politikákra fogunk kitérni, a megelőzés, a jogi keretet körbejárjuk, a résztvevő felek nyilván a módszerek és az eszközök mind-mind vizsgálattárgyát képzik, és minőségi elemzést kívánunk adni az okok tekintetében és a jövőbeni trendek vonatkozásában is. Nem utolsó sorban azonban van egy új kezdeményezés is, amely kiegészíti azt a prezentációt, amit az előttem szóló előadott, de ez az elő, ez a tanulmány sokkal inkább az administratív adatokra koncentrál, ezek összegyűjtésére, illetve hát, hogy milyen módszerekkel és milyen típusai vannak a, az adatok gyűjtésének. Meglátásunk szerint az adminisztratív vagy közigazgatási adatok nagyon sok esetben nem nyújtanak teljes képet. Ennek több oka van. Egyrészt azért, mert a nők nagyon sokszor nem adják közre ezeket az adatokat, és azok az intézmények, amelyek ezen a területen dolgoznak, gondolok itt a rendőrségre, vagy az igazságügyi hatóságokra. Nos, ezek nem szinkronizált módon gyűjtik az adatokat, és más problémák is felmerülnek a közigazgatási adatokkal kapcsolatban, úgyhogy a dolgok velejére, mélyére igazából nem hatolnak ezek az adatok. Erre a problémára viszont fel kell hívni a figyelmet. Tervezzük azt is, hogy, hogy összehasonlítható adatokat tudjunk végre összegyűjteni, és a statisztikai potenciált is kimerítsük. Végezetül a nők elleni erőszak, főleg a nemi alapú erőszak, nagyon fontos részét képzi majd egy nagyon lényeges feladatnak, amelyben a részt, részt vesz a saját intézetünk, és ez a nemek közötti egyenlőségi lehetőségeket járja körül. Látnak itt egy mutatót, a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó mutatót, és azokat a területeket, ahol vizsgáljuk ezt. Egy javaslat ez tulajdonképpen még alakul ez a felmérés, de azokat a koncepcionális kereteket mutatja be, amely mentén vizsgáljuk, hogy mely területeken jelentkezhet erőszak. Nyilván az adatok korlátozott rendelkezésre állása miatt, főleg a nemi alapú erőszak vonatkozásában, az erőszakot nem olyan területként fogják kezelni, mint sok más területet, de különböző lehetőségeket próbáljuk most kidolgozni, hogy hogyan lehet közelíteni a téma felé. Más azért a helyzet az erőszakkal eh, kapcsolatban, mint amikor munkáról van szó, nők és férfiak vonatkozásában. Eh, egyszerűen más a természete a problémának, úgyhogy jelenleg még azon gondolkodunk, hogy hogy, fogunk, eh, hogy fogjuk ezt kezelni. A célunk az, hogy koncepció szintén mindenképpen az esélyegyenlőség nagyon komoly elemének tekintsük ezt, és a jövőben remélhetően, amikor megfelelő mennyiségű adat áll majd rendelkezésre, akkor ugyanolyan fontos területét képzi majd ennek a mutatónak, mint, száma, mint a látott egyéb területek. Úgyhogy ez lett volna a rövid expozém, és természetesen, hogyha kérdezni szeretnének, állok rendelkezésükre. Tack så jättemycket för, eh, för, för det. Köszönöm szépen. Mindkettőjüknek köszönjük ezeket az ismertetőket. Nagyon köszönjük, hogy eljöttek ma ide, és beszámoltak ezekről a fejleményekről, most pedig szeretném megnyitni a vitát a tagok felé. Cseszkova asszony. Vážený pane předsedo, děkuji za udělení slova. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy annak ellenére, hogy későn érkeztem, és ezért elnézést, megkapom ezt a lehetőséget. Sajnos gyakran előfordul ebben a házban, hogy egyszer két szakbizottsági ülés folyik. A cseh köztársaság, amely a hazám, szintén küzd ezzel a problémával. Még időben érkeztem ahhoz, hogy az előadásának egy részét halljam, és nagyon köszönöm. Tehát én úgy gondolom, hogy a családon belüli erőszak egy olyan téma, amelyek kapcsolatban fel kell vennünk a harcot. Újra és újra fel kell vetnünk ezt a témát, és természetesen be kell avatkoznunk ellene. Persze tudatában kell lennünk annak, hogy csak lassan, fokozatosan érhetők el eredmények. Lenne egy konkrét kérdésem önfelé civil szervezetekkel is együttműködnek az egyes tagállamokban? Ha igen, akkor hogyan? Ugyanis azért kérdezem ezt, mert tavaly részt vettem egy tanulmányban, és egy állampolgári kezdeményezésre született ez a cseh köztársaságban. Az egyetlen témája ez volt. Gyakran menedékjogot kérnek, vagy menedéket ezek a nők, gyakran a gyermekeikkel együtt, akik áldozatul esnek ilyen erőszaknak. Ha beszámolhatok valamiről, akkor az az, hogy csak úgy, mint minden más szervezet, amely ezzel a témával foglalkozik, önöknek is probléma a finanszírozás. Ez egy bevett szokásos probléma. Ezen kívül. Ezek a női menedékházak, amiket igénybe vehetnek, ezek mind a nők, mind a férfiak számára elérhetők, és semmilyen rendelet nem mondja ki, hogy csak a családi erőszak áldozatai vetik igénybe ezeket a menedékeket. Ez azt jelenti, hogy nem száz százalékban nők és gyermekek veszik igénybe tehát nem teljesen biztonságos hely, ahol elbújhatnának az elkövetők elől. Ezeket a menedékházakat finanszíroznunk kell, de formálisan is segítenünk kell. Ez azt jelenteni, hogy jogszabályi segítséget kell nyújtanunk számukra. Meg kell teremteni a feltételeket ahhoz, hogy a nők a gyermekeikkel valóban biztonságban érezzék magukat ezekben a menedékekben. Méghozzá anélkül, hogy az elkövető betehetné a lábát ebbe az épületbe. Ez az én véleményem. Azok után, hogy a cseh köztársaságban figyelemmel követtem ezt a témát. Tehát a kérdésem az, a kis civil szervezetekkel együttműködnek-e? És ha igen, akkor hogyan lehet szorosabbra fűzni ezeket a kapcsolatokat? Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Parvanova asszony, tessék. Thank you very much. Uh, I would like... Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni a munkájukhoz, először a kezdeményezéshez, másodszor a bátorságukhoz, hogy ellátogattak ma ide, és ismertették a felmérésüket. Úgy tűnik, hogy nagyon sok tanulmány készül, nem csak Európában, hanem globális szinten is. Ezek segítségével fel lehetne mérni a nemi alapú erőszak elterjedtségét. De amikor jogalkotási célra használjuk ezeket a felméréseket, ez egy nagyon érzékeny téma. Például a bűnügyi törvénykönyvbe való belenyúlás, akkor, amikor az áldozatokról van szó, és Jimenez asszonynal, a másik raportőre beszéltem erről, akkor az intézmények a tagállamokban vonakodnak. Az az első probléma, hogy milyen módszertannal mérjük fel a nemi alapú előszakot. Megbízhatók az adatok, vagy túlságosan érzelembefolyásoltak? Hogyan alakíthatunk egy megbízható képet? Enélkül nagyon nehéz a prevenció, a hiányosságok beazonosítása és a megfelelő segítségnyújtás. Ezért aztán én úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha a tanulmányokat egységesíthetnénk hogy hivatalosan elismerhesse ezek eredményét a bizottság, és megbízható referenciaforrás legyen. Ha figyelembe vesszük a megbízható adatokat, nagyon nehéz olyan tanulmányt találni, hogy a nemi erőszakot mikor nem jelentik be. Vagy, hogyha be is jelentik, miért történik az meg? hogy az áldozatokat megbélyegzik. És miért nem érzik úgy a nők, hogy a szolgáltatások, a védelem nem, hogy nem védi meg őket prevencióként, hanem utólagosan sem. Tehát nagyon fontos lenne tudni, hogy a szolgáltatásainkat, a szolgálatainkat hogyan alakítsuk át. hogy minden a tudomásunkra kerüljön, és ugyanakkor ne legyen diszkriminatív az eljárás. Aztán nagyon fontos lenne, hogy milyen képzést kellene bevezetni a tagállamoknak a rendőrség számára és a bírói testület számára illetve a civil szervezetek számára. Mert specialistákat képzünk ki, de gyakran nem térünk ki arra, hogy kiket képzünk ki pontosan, milyen anyaggal, mit várunk ettől. Ez egy összetett téma. Ezt is fel kell tárnunk. Végül. Jó lenne összehasonlító adatokat kapni a tagállamokra nézve. Az egyik legérzékenyebb kérdés az, hogy az etnikai szempontból érzékeny adatokat hogyan gyűjtsük be. Itt az illegális migránsokra is gondolok, ezekben a csoportokban egyszerűen nem tárjuk fel az ilyen irányú erőszakot, és nem is jelentik be. Ezt megkívánják-e vizsgálni? Köszönöm szépen. Tack för det, och då går ordet till fru Pap. Köszönöm szépen. Papadopoulou asszony. Thank you very much. Actually... Köszönöm szépen. Én is ezt a gondolatmenetet követtem. Nagyon régen beszélünk már a megbízható adatok fontosságáról. Tudom, hogy az Európa Tanácsban az elmúlt években hét indikátor dolgoztak ki. Ezek biztosítanák, hogy föl térképezni tagállamokat és a nők elleni erőszakot. Most pedig azt hallottuk, hogy 13 indikátor létezik. Kicsit össze vagyok szavarodva. Mi a különbség az önök 13 és az Európa Tanács 7 indikátora között? Ezen kívül. Ami Ciprust illeti, a hazámat, már ön említette, hogy a soros elnökség során együtt fognak működni az adatgyűjtésben, Ki tudná ezt fejteni, hogy mire gondol? Mivel Ciprusról érkezem, tudom, hogy a kormány nagyon szívesen támogatná azt, hogy megbízható adatok szülessenek. Egyike vagyunk azoknak az országoknak, ahol létezik egy jogszabály, amely betiltja a háztartási családon belüli erőszakot. De mivel az áldozatok többsége nem hajlandó beszélni erről, ezért az adatgyűjtés valóban problematikus. Egyetértek Párvanova asszonya. A megbízható statisztikai adatokhoz elő kell segíteni, hogy a nőket ki szakítsuk ebből a hallgatás légköréből, amit még nem sikerült európai szinten megvalósítani, hogy az áldozatok menjenek és jelentsék be a sérelmüket a rendőrségen, és emeljenek vádat. Mert ezt nem teszik meg, akkor hogyan lehetne statisztikai adatokat gyűjteni, ha az áldozatok hallgatnak? Az Európa Tanács, amikor beindította a kampányát néhány évvel ezelőtt, tudatosított az emberekben, hogy létezik ez a probléma, de valahogy nem segítettük el, hogy a nők valóban bejelentsék ezt. Köszönöm. I will uh, give you... Elnök, meg fogom még adni a szót önöknek, de még két kérdésünk van. Thompson asszony. Igen. Gratulálok Önöknek. Nagyon jó munkát végeztek. És nagyon jó, hogy most minden tagállamról kaptunk képet. De a statisztika metodológiája eltér a tagállamokban, és más és más arányban jelentik a nők az erőszakot. Láttam egy statisztikát, az Egyesült Királyságban úgy tűnik, hogy ott a legnagyobb a házastársi erőszak, de ez azért mutatja ezt a statisztika, mert ott jelentik a leggyakrabban a nők. Hogyan biztosíthatjuk azt, hogy az adataik valós helyzetet tükröznek az egyes tagállamokban. Ezen kívül milyen akadályokkal kell megküzdeniük a nőknek, akik a rendőrségen be szeretnék jelenteni a sérelmet, és mik a legjobb gyakorlatok az erőszak csökkentésére. Például Spanyolországban nagyon sokat tettek ez ügyben, de ennek ellenére évente nagyon sok nő um, veszíti el az életét ilyen erőszak során. Mi a helyzet a menedékházakkal? Szerintem nincs elég ezekből. És végül, országomban az elkövetőket nem bünteti a rendszer, és a nőket magukra hagyják. Köszönöm szépen. Jimenez asszony, utolsó kérdés. Mindenkit üdvözlök, és nem akartam hagyni veszni ezt a lehetőséget, hogy gratuláljak Önöknek. A tapasztalatom azt mutatja, mivel én raportőr vagyok ebben a témakörben, és árnyékelőadó a Svensson jelentés esetében a nemi alapú erőszakot illetően. Ezekkel kapcsolatban a ház támogatásáról biztosította a munkánkat. A jelenlegi jelentést illetően Parvanova asszonynal együttműködünk, és az erőszak áldozatainak próbálunk támogatást nyújtani. Ide értjük a nemi erőszak áldozatait is. Amikor a statisztikákról van szó, úgy tűnik, hogy nagyon sokan nagyon sok esetben a tagállamokban a szőnyeg alá söprik ezeket az adatokat, nem mindig hajlandóak kiadni ezeket. És gyakran az áldozatok félnek. Félnek, hogy stigmatizálják őket vagy hogy megtorlásul megint áldozattául esnek ilyen bűncselekmények. Például Spanyolországban a bejelentek 90%-ában nem az áldozat tett feljelentést, hanem maga a rendőrség. Mindent megpróbálunk megtenni annak érdekében, hogy a nemi alapú erőszak bizottságot alaposan kivizsgáljuk, hogy megfelelő jogszabályokat alkossunk. Számíthatnak ránk, és köszönjük, hogy eljöttek ide ma. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen. Befejezésképpen átadnám megint az előadónak a szót, hogy eh, válaszoljon a feltett kérdésekre, és foglalja össze a beszélgetést. Okay, thank you very much. I'll do my best. Köszönöm szépen. Igyekszem megválaszolni az eddigi felvetésekre, kérdésekre. Az elsővel kapcsolatban az Alapvető Jogok Ügynökségének van alapvető jogi platformja is, több mint 300 nem kormányzati szerv, civil társadalmi szervez ebben részt. Az alapjogi ügynökség felmérése a nők elleni erőszak felmérésében is együttműködést jelent ezekkel, ezzel a platformmal. Információt kapunk tőlük, például a nővédőházak házak eh, számáról, munkájáról. Folyamatos felmérésnél tehát 40 ezer nővel igenis fontos, hogy megfelelő információt is kapjanak arról, hogyha erőszak áldozataivá várnak, hol kaphatnak segítséget. Ez egy nagyon fontos része a felmérésnek. Szorosan együttműködünk tehát azokkal a civil szervezetekkel, amelyek érintettek, és igyekszünk mi is a segítségnyújtás lehetőségét terjeszteni. Ha az is kérdés, ugye, hogy hallottak -e egyáltalán az adott tagállamban segítő nem kormányzati szervről, és fel is soroljuk. Többek között azért nem szoktak hallani, mert ezeknek a szervezeteknek nincsen forrása arra, hogy terjesszék eh, a létüket. Nagyon fontos, hogy az, a családi erőszakkal kapcsolatos felméréseknél más szempontból ugyan, de felmérjük ezt is. A tetszőlegesen kiválasztott nőknek azért ezt mind elmondjuk, és azt is megkérdezzük, hogy jelentik-e a rendőrségnek az elszenvedett erőszakot. Együttműködünk az, az NGO-kkal, és igenis úgy gondoljuk, hogy ez a felmérés is hasznos lesz a nem kormányzati szerveknek, hiszen ők is a szakértői érintett konzultációs körnek. Biztosítani akarjuk, hogy fel tudják, hogy felhasználhassák ők is a felmérés eredményeit. Nagyon sok olyan felmérés van az Európai Unióban és világszerte is, Pavanova asszony mutatott rá, ahol megpróbáljuk jogszabályi célokra is felhasználni a felmérést. Gyakran kritizálnak is minket emiatt. De azt hiszem, világosan különbséget kell tenni a közigazgatási, bűnügyi, sta, igazságügyi statisztikák között. A rendőrség és más forrású adat mindig más lesz. Azért, mert a, a büntetőtörvények csak különböznek, a végrehajtások más. A bűnügyi viktimalizációs felmérés, azok össz, például a mi ügynökségünké ugyanolyan mintavételezési felfogással, ugyanazzal a kérdőivel, különböző nyelvekre lefordítva dolgozik, összehasonlítható, a lehető leginkább összehasonlítható képet akarunk kapni amit meg össze lehet persze vetni a hivatalos bűnügyi statisztikákkal. Például Eh, Thompson asszony Nagy-Britániából kérdezte, ha Nagy-Británia hivatalos adataiban megmutatja, milyen magas szintű, vagy milyen nagy számú a nők elleni erőszak azért, mert ott ösztönzi a rendőrség, hogy bejelentsék ezt, ez például összehasonlítható lesz az FRA felmérés eredményeivel, hogy megnézzük, hogy milyen eltérő jelentések vannak a különböző tagállamokban. Elmondható az, hogy a hivatalos statisztikák, amelyek, amit Eiger végez, azok mindig is összehasonlíthatóság felé haladnak minden büntető jogi adat összehasonlíthatóságában. Igen, szorosan megpróbálunk együttműködni az Eurostattal is, annak érdekében, hogy a jövőben az európai biztonsági felmérésekben is lehessen már a nők elleni erőszak kérdéseit bevenni, alapkérdéseket. Két dolog is fontos ebben, mindkét dolog fontos. Az FRA felmérés tehát jelentős mennyiségű adatot egy meghatározott mintavételezési módszer alapján végzi, amit statisztikusok több évtizede dolgoztak és e, így adja az eredményeket. In terms of one other point, in terms of training, um, a képzéssel kapcsolatban. A felméréssel az a célunk, hogy különböző kulcsfontosságú szereplők a képzésben felhasználhassák. Például a rendőrségben, foglalkoztatási hivatalokban. Az alapjogi ügynökség a közelmúltban a felmérés alapján egy jelentést adott ki. Volt az EU MIDES 23 ezer etnikai kisebbségi bevándorlót mért fel. Egy kézikönyv, amivel a rendőrség etnikai profil készítéséhez kívántunk hozzájárulni. Gyakorlati kézikönyvet is gyakorlati szakembereknek készítünk, ez az egyik nagyon fontos munkánk. Ez az, amit, amiben viszont az érintettek együttműködése is fontos, hogy valóban lássuk, hogy hasznos-e, amit mi adunk. A következő dolog pedig a nem dokumentált eh, migránsok. Valóban az önmeghatározás alapján eh, mérjük fel az etnicitást. A nem dokumentált, eh, ez nem dokumentált, vagy azért, mert illegális, vagy azért, mert nincsen dokumentumok. Tehát nem lehet őket mintavételezni. Rejtettek, és nagyon félnek, hogy emiatt kirakják őket az országból. Három nagy jelentő, jelentést készítettünk a nem dokumentált migránsokról. Az egyik az a nők, mint háztartási alkalmazottak, és az ő erőszak tapasztalatuk. Igenis, tehát igyekszünk ilyen területre is kiterjeszteni a felmérést, de ezek a, egy, egy felmérés nem old meg mindent, ahogy mondtam. Végül pedig, ami a mutatókat illeti, az alapjogi ügynökség nagyon sokat dolgozik a mutatóinak a fejlesztésén. Már sok mutató létezik, az ENSZ-nek jól meghatározott, kidolgozott, az Európai Uniónak is vannak mutatói. Ezeket próbáljuk minden felmérésünkben, kutatásokban alkalmazni, nem csak a nők elleni erőszakban, adatvédelemnél, menekült, stb. Köszönöm szépen! Megpróbálok én is röviden válaszolni reagálni a felvetett kérdésekre. Nos, először is valóban együttműködünk. Igen, nagyon erősen mondom ezt, hogy együttműködünk az érintett felekkel, és többféle formában is tehetjük ezt meg. Az áldozat segítésekbe bevontuk például már az adatgyűjtésbe és a nem kormányzati szerveket nem volt lehetőségem a módszert arról dolgozni, de az NGO-k szolgáltatják az adatokat. Második, mivel szakértői tudást és érdemi adat munkában is részt vesznek, az EU szintű szervezetek kig egészen a tagállami szinteken mindenféle nem kormányzati szervet bevonunk az adatgyűjtésbe. A harmadik pedig, hogy az, intézmény, az intézetünk egy nagy projektet véglegesített az érintettek feltérképezéséről. 50 ezer bevitel volt különböző szervezetek, akik az EU-ban, a tagállamokban dolgoznak. Nos, ezt az adatbázist is fel lehet majd használni arra, hogy egy olyan platformot hozzunk létre, amely információcsere, egymás segítésére, partnerek keresésére, stb. lehet majd használni. A platform különböző célokra használható, de az ügynökségünk egyik feladata az esélyegyenlőség európai hálózatának erősítése, ezért is próbáljuk ezt az óriási adatbázist kiépíteni a különböző országokban működő érintettekről. Az NGO-k természetesen megsokszorozzák azt az információt, amit mi átadunk, ők segítenek az eredményeink terjesztésében a végfelhasználók felé. Ami az adatok összehasonlíthatóságát illeti. Nos, néhány szót magáról, a módszert arról hadd mondjak az áldozatsegítésről és az erre vonatkozó tanulmányról. Minden országban van három adatszolgáltató. Kormány, a kormány, NGO-k és a, a tudományos élet egy-egy képviselője. A források persze minden országban meghatározottak. 13 alindikátor 13 szol, fajta szolgáltatást jelent, általános és szakszolgálatokra összpontosítunk. A, a szakszolgálatok azok, amelyek a nőket nagy szakértelemmel, szaktudással segítik tehát a, a nemek szerinti megközelítést alkalmazzák a munkájukban. Azért ezzel a módszerrel járunk el, mert így lehet megnézni, hogy a szolgáltatás minőségében ez jelente valamit. Az egyik legfontosabb dolog nem csak összeszámolni, hogy hány szolgáltatást nyújtanak, hanem minőségfejlesztés is a célunk. Hogyha ez sikerül, akkor ebben, ennek keretében azt is meg kell néznünk, hogy mik azok az akadályok, amik miatt a nők nem veszik igénybe a segítséget, a szolgáltatást. Mi a probléma a bejelentés a, rendőrség felé, vagy a, a kórházi, orvosi intézetekkel van baj? Az eszközök, jó gyakorlatok összegyűjtése pontosan arra irányul, hogy a bevált gyakorlatokat összegyűjtsük arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a családi erőszaknak áldozatul esett nőkön segíteni. Meg kell nézzük, hogy hogyan oldható meg a problémájuk. A primér adatokat összehasonlítható formában kompiláljuk, az elnökségi jelentésben pedig ugyanazt a módszert fogjuk alkalmazni minden ország számára. Az a cél, hogy összehasonlíthatók legyenek az adataink. Persze lesznek mindig eh, némi, lesz némi fenntartás ebben, de a következő kérdés, hogy mi a, a 7 és a 13 között. 7 hagyott eh, indikátor van, az egyike az áldozatok támogatása, és ennek van 13, a, 13 al indikátora. Az etnikai kisebbségek, az egyik alindikátorunk pontosan a, a kitett csoportok, sérülékeny csoportok, tehát etnikai kisebbségek, roma nők, akik nem etnikai kisebbségnek, hanem kulturális csoportnak számítanak bizonyos országokban, vagy egyéb hasonló csoportok amiből látni lehet, hogy szükséges-e szakcsoportokat, szaksegítséget kidolgozni számukra. A, az elkövetők és a nővédőházak. Nos, egyre több országban lehet már védőrendelkezésekről beszélni ami arra vonatkozik, hogy hogyan lehet távol tartani az elkövetőket, hogy ne kényszerítsük a nőket nővédőházakba. Ezek nagyon fontosak persze. Solution to the problem, and we have to make it uh, very that. De egyértelművé kell tenni, hogy a, nem ővelük van dolgunk, hanem az elkövetőkkel. Az elkövetőket kell eltávolítani. a másodlagos áldozattá nem a nőnek kell válni azzal, hogy még az otthonából is el kell tűnnie. Nagyon fontos tehát ez a szempont is, és ennek a láthatóvá tétele. Köszönöm. Akkor megint svédül fogok beszélni. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm a válaszokat mindkettőjüknek. Köszönöm, hogy elfáradtak, hogy beszámoljanak munkájukról. Az embernek néha az a benyomása, hogy a munka talán száraz, a statisztikai adatokkal való munka száraznak tűnhet, de biztos vagyok abban, hogy nagyon értékes a munka, nagyon fontos, hogy számszerűsíthető adatokat kapjunk. Csak így lehet fellépni a negatív jelenségek ellen. Az önök munkája pontosan ezért jelenti a mi munkánk kiinduló pontját. Önök az elméletet biztosítják, mi pedig megpróbálhatjuk a gyakorlati lépéseket erre a, ráakasztani. Nagyon köszönjük éppen ezért, hogy eljöttek a mai ülésünkre. Köszönöm. Och därmed så kan vi lämna Och så går vi över. Ezzel ezt a napi rendi pontot le is zárhatjuk. A következő napi rendi pontunk pedig az ötös. Az Európai Unió Társadalmi Változás és Innováció Programja. Először az illetékes eh, előadónak adom meg a szót, Máter asszonynak. Köszönöm szépen. A parlament és a tanács eh, rendelettervezetét tervezetét alaposan megvizsgáltam, hiszen ebben a szociális innováció és társadalmi változásra vonatkozik. Megnéztem a, a nemek szerinti és az esélyegyenlőségre specifikus kérdéseket. Ez tulajdonképpen nem is jelenik meg, de az alapvető célja a programnak, hogy erősítsék a, fogla- a nők foglalkoztatását és javítsák a munkakörülményeket a nők munkakörülményeit. És mindezt olyan formában, hogy összeegyeztethető legyen a családdal is. Ezért a következő a véleményem a szöveggel. A programban az Európa 2020-as stratégiához kívánunk hozzájárulni megfelelő forrásokkal és az Európai Uniós célok elérésének premisszájával. A foglalkoztatási szint megfelelő emelése garantált társadalmi szociális védelem és a munkakörülmények javítása, valamint a szociális kirekesztés és szegénység elleni harc. Ezek azok a szempontok, amelyeket a nemek szerinti megközelítésben kell megvizsgáljunk. A módosításaim közül néhányat szeretnék kiemelni, de természetesen várom a kollégák véleményét, hozzászólását. Az egyes módosító. A foglalkoztathatóság. Nők foglalkoztathatósága, mint vállalkozók. Ha tízből egy nő vállalkozó Európában, akkor ezt úgy kell értelmeznünk, hogy férfiaknál egészen más az arány, négyből egy. Nagy a különbség. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a nők mikrofinanszírozási lehetőségeit javítsuk. A következő a munkahelyekről szól, amely különböző lehetőséget biztosít, és, annak, és szem előtt tartja a munka-család összeegyeztethetőségét. A program jövőbeni céljainak finanszírozása érdekében a 8-as módosítót ajánlom a figyelmükbe. Itt az esélyegyenlőség és a nők diszkriminációja elleni harca munka világában a tulajdonképpeni cél. A hatos cikk négyes bekezdése közvetlen intézkedések a nők Európai Unióbeli mobilitásának javítását szolgálják. Nagyon fontos elem, amelyet az elmúlt hónapokban újra meg újra hangsúlyoztunk. Arról van szó, hogy a nő fontos szerepet kapjon a munkaerőpiacon, nem utolsó sorban annak érdekében, hogy az Európai Unió gazdasági és pénzügyi válságát leküzdhessük, és ezzel párhuzamosan a nők helyzetét is javítsuk. Meg vagyok győződve arról, hogy a, a jövő Európai Uniójában a nőknek stratégiai szerepe van. A tízes módosítást ezért egy picit megváltoztattam, és egy nagyon konkrét munkavállalói csoportot, az egyedülálló szülőket vettem be. Férfiak és nők egyaránt részfoglalkoztatásban dolgoznak annak érdekében, a családtagot gondozzanak. Beteg szemét adott esetben. A 18-as módosító a koherencia. A eljavaslatok 18-as, bocsánat, 8-as cikk a nők egyenjogúsága az Európai Unió különböző programjaiban való megjelenése, szakképzés, kutatás, innováció, általános jellegű képzés. Itt is, mint mondtam, tehát az esélyegyenlőség az, ami a teljes program meghatározó eleme kell, hogy legyen. Két évente kell ezt ellenőrizni, ez a bizottsági javaslat, ami aztán utána a parlament és tanács elé kell, hogy kerüljön. A 12-es módosítóban éppen ezért azt írtuk, hogy adott esetben az esélyegyenlőségre is jobban kell eh, figyelni, a, a nemek kérdésének minden területen való figyelembevételére, a gender mainstreamingre. Ezért tehát igyekeztem, remélem sikerült nem túl hosszú módosítókat megfogalmazni, tartottam magam a szabályokhoz, meg vagyok azonban arról győződve, hogy a kollégák nagyon hasznos kiegészítéseket, javító javaslatokat fognak előadni, annak érdekében, hogy ezeket a nagyon fontos módosítókat mm, befelvehessük, hogy erősítsük ezt a fontos programot. Innováció, átalakulás a cél, és éppen ezért ennek keretében figyeljünk a nők helyzetére. Köszönöm. Tack för det, och eh, jag släpper ordet fritt. Köszönjük szépen, most pedig akkor megnyitom a vitát. Sziberasszony. Köszönöm szépen. Elnök úr. Hát valóban igaz, hogy ez egy nagyon fontos program. Már csak akkor is, főleg akkor, amikor válságban élünk, hiszen ne felejtsük el, hogy a válságban nőket még inkább sújtja. A foglalkoztatásban, a munka során jobban érintette őket a válság, mint a férfiakat. A bérek, a jövedelmek, a fizetések csökkennek, aztán vannak ugye igen kétséges munkaviszonyok, ezeket is elsősorban a nőknek kellett elvinniük a hátán. Véleményünk szerint ez a probléma egy bizonyos aspektusra vezethető vissza, és ez összefügg is benne áll a munkahelyek teremtésével is. Ugye hallottunk már itt az előzőekben a mikrovállalkozások finanszírozásáról, a mikrofinanszírozásról. Az évre jelentéstevőjével szemben mi azt mondtuk, hogy a mikrofinanszírozási alternatívákat javítani kellene szemben a két másik programmal, melyek közül az egyik a Progress, de a mikrofinanszírozás úgy tűnik, hogy sokkal inkább bírna gyakorlati hatással, hiszen munkahelyeket teremthet. Összességében egyébként az elhangzottakkal egyetértek, a jelentés tervezetben szereplő gondolatokat tudom támogatni, de a magunk részéről javaslatokat fogunk beterjeszteni. Annak érdekében, hogy a nemek közötti egyenlőség témája még jobban kidomborodjon, főleg a szolgáltatásokra való tekintettel a szociális gazdaságon belül, ahol nagyon sokszor ugye szövetkezetekről beszélünk, kölcsönösségről. Mindezek jó lehetőséget teremtenének a munkahelyteremtésre, hiszen sokszor ugye úgy tűnik, hogy a a közjó javára mondanak le, ugye az egyéni előbrejutásról és az egyéni jólétről. Köszönöm szépen. Bilbao asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Matéra asszonynak is ezt a bevezetőt. Szerettem volna elmondani, hogy a bizottság rendelet javaslata bizonyára támogatást fog nyújtani, nyújtani a különböző programok vonatkozásában, amelyeket a 2020-as projekt keretében fognak majd keresztül vinni. Mindez azt jelenteni, hogy azért két dologra mindenképpen fókuszálni kell. Egyrészt a férfiak és nők egyenlőségének támogatása, de tulajdonképpen ez az egyetlen utalás a, az egyenlőségre ebben a szövegben. Az, hogy hogyan jutunk el ide, hát erre vonatkozóan nem tudom, hogy milyen javaslatai vannak a bizottságnak, nem tudom, hogy az esélyegyenlőség mennyire csapódik le a tervezetekben, úgyhogy az egyik legfontosabb célkitűzés úgy tűnik, hogy hiányzik a dokumentumban, pedig ez lenne a legfontosabb. Úgyhogy a mi álláspontunk az, hogy a módosítókat részben támogatjuk, mégis úgy gondoljuk, hogy még tovább kellene lépnünk, hiszen változás és szociális innováció volt a motto, úgyhogy igenis tovább kéne lépni. Szóval olyan módosítókra volna szükség, amelyek megteremtik a nők munkavállalási lehetőségeit a munkaerőpiacon. Az esélyegyenlőség valóban társadalmi innováció, és ezért úgy gondolom, hogy egy további tényezőt kellene integrálnunk, hogy eljussunk ebbe az irányba. Egyébként minden egyes tanulmány és vizsgálódás azt mutatja, hogy ma már jobbak a képzettségek, sokkal jobbak a, a felkészültebbek a nők, mint korábban, ahol dolgoznak a nők. Nagyon sokat tudnak felmutatni, nagyon produktívak, legyen szó most itt termelésről, vagy bármilyen más ágazatról, bármilyen más területről. Éppen ezért minden releváns program vonatkozásában végre kellene hajtani a programot. És más célkérdéseket is szem előtt kell tartani, tehát nem csak a férfiak és nők közötti egyenlőség a fontos elem, hanem az egyenlőségen alapuló innovációt is ide kellene sorolni, ezek pedig utána generálnának olyan intézkedéseket, amelyeket, amelyekkel a válságot vissza lehetne szorítani. És azt gondolom, hogy az innováció az egy nagyon fontos eleme tekintetben. Köszönöm. Nem látok több felszólalót, úgyhogy az én kérdésem a bizottság felé, hogy kinek ez szót, van-e valaki, aki képviseli a bizottságot? Nem, jó. Akkor Matéra asszonynak megadom a szót. Köszönöm, elnök úr. Az előzőekben elmondattak után azt gondolom, hogy nem sok minden kell már hozzáfűzni. Feljegyeztem és megjegyeztem, amit a kollégák mondtak. A cím egészen más, ahogyan Bilbao hogy is mondta, valóban itt majd ellenőrizni kell ezt. Sokkal inkább van szó ugye arról, hogy valódi egyenlőséget szeretnénk. Éppen ezért a többi kollega által benyújtott módosítót, akik ma nincsenek itt, is nagyon hasznosnak tartom. Elmondtam ugye, hogy egy stratégiát szeretnénk kialakítani, ami a kulcsa lenne a jövőbeni sikerhez. Elnök, köszönöm szépen, akkor hogy mondjam el most még, hogy a módosítók benyújtásának a határideje május másodika, 17 óra, és a szavazás pedig május 13-án lesz. 30-án javítjuk magunkat, május 30-án, és aztán a plenárisra július 2-án fogjuk tűzni ezt a témát. Akkor haladunk tovább, és a hatos napi rendi pontra térünk át, az Európai Szociális Alap és a 1081 per 2006-os LK e rendelet hatályon kívül helyezése címmel. Tervünk szerint Simánszki úr, a vélemény előadója vezetett volna be bennünket a témába, de ő sajnos nem tud ma itt lenni, úgyhogy Szulevics képviselő kap szót. Ő helyettesíti. Köszönöm szépen! Helyesen mondta, Csimánszki úr valóban nincs itt, és elnézést is kér. Családi okoknál fogva nem tud ma itt lenni, és reméli azért, hogy mindenki megfogadja, elfogadja ezt. Csimánszki úr arra kért engem, hogy röviden vezessem elő a véleményt, amelyet előkészített a szociális alap témájában. Azt mondja, hogy a rendelet módosítása nagyon fontos lépés, és az Empel szakbizottság tulajdonképpen az illetékes szakbizottság ebben a témában. Különös figyelmet kellene szentelni az Európai Szociális Alapnak, közép- és kelet-európai országokban azóta, hogy az EU-hoz csatlakoztak. Ez Európai Szociális Alap a posztkommunista országokban az átmenetnek a súlyosságát azért mederben tartotta, és nyilván nagyon nagy a pótolni való még ezekben az országokban, főleg, hogyha a szociális kirekesztettség ellen kívánunk fellépni. Simánszki úr a véleményét arra alapozta, hogy a szegénység elleni harcot tűzzük zászlónkra speciális támogatást kér a nők számára, akik a munkaerőpiacon különösen nehéz helyzetben vannak, és a szállásfoglalás tervezetben speciális támogatást kér a gyermeküket egyedül nevelő anyák számára is, akik a, nyilván a munkát és a családi életet kellene, hogy össze tudják hangolni. Nagyobb rugalmasságra is lenne szükség egyébként a rendeleten belül, Simánszki úr szerint, tehát több döntéshozatali potenciált kellene biztosítani a tagállamoknak, a tekintetben, hogy kiket kellene jobban, kiket talán kevésbé támogatni. Köszönöm. Köszönjük. Ezzel akkor megnyithatjuk a vitát ehhez a ponthoz. Nincsen felszólaló? De mégis van. Jimenez asszony, parancsoljon. Szabroszka asszony nevében szólnék, aki sajnos nem tud ma itt lenni. De a kérdést, amit szeretett volna feltenni a témával kapcsolatban eljutotta hozzám. Egyrészt szeretne gratulálni Simanski kollégának a munkához, illetve a javaslathoz és látszik, hogy a társadalmon belül a legsérülékenyebbekre koncentrál, a nőkre, az gyermeküket egyedül nevelőkre és azokra, akik társadalmi kirekesztettség áldozatai. Ez is azt mutatja, hogy ennek a ö, szakbizottságnak és a néppártnak is hosszú távú célkitűzései vannak. A szociális kirekesztés és a szegénység nagyon sokszor nem válogat, azonban a nők mindenképpen egy ilyen érzékeny és sérülékeny csoportba tartoznak, és sajnos nem lehet olyan megoldást találni, amely mindenkinek megfelelne. Azt gondolom, hogy az egyes tagállamok részéről nagyon fontos, hogy azonosítsuk a kedvezmények, kedvezményezetteket, akik valóban rászulók, ennek lenne hozadéka. Simánszki kollega helyesen kiemelte, hogy amikor a minőségről van szó, bocsánat, amikor az egyenlőségről van szó férfiak és nők között, akkor nyilván a munka és a család összehangolása különleges, különösen fontos. Az Európai Szociális Alapnak is feladata, hogy a diszkrimináció ellen hasson, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen. hani asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy pár kiegészítéssel szeretnék szolgálni. Később ugye még a költségvetésről fogunk szólni ma, úgyhogy akár ennek kontextusában is megnézhetnénk, hogy mi is történik a pénzekkel. De az, hogy itt a szakbizottságon belül hogyan dolgozunk és a diszkriminációt hogyan kívánjuk visszaszorítani minden egyes szinten, nos, ennek kontextusában az egyedülálló szülők és a, és a szegénység visszaszorításának témáját mindenképpen támogatom és tudjuk, hogy a szegénység óriási bélyeg és óriási nyomást, úgyhogy ezt az elképzelést, ami elhangzott, mindenképpen támogatjuk. Ugyanakkor biztosítanunk kell azt is, ahogyan itt el is hangzott, hogy más programokhoz is le, lehessen hozzáférni, amely talán nem annyira mi asztalunk itt a szakbizottságon belül, de fontosnak véljük, mint a szociális alap. Nem tudom, hogy mennyire vagyunk jók még e tekintetben. Nyilván a saját szakbizottságunk házatáján dolgozunk, de vannak más források is, amelyekre érdemes odafigyelni, úgyhogy én támogatom az elhangzottat. Úgyhogy összességében szerintem ez egy jó jelentés, nagyon jó elemeket tartalmaz. Köszönöm. Klozovics úr, kérdezem, hogy esetleg zárásként kíván-e még szólni? Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Csak azt tudom mondani, hogy köszönöm a pozitív feedbacket, ezzel a véleménytervezettel kapcsolatban, amelyet a kollégámmal készítettünk elő. Ez is azt mutatja, hogy mennyire fontosak ezek a témák, és a Költségvetési Bizottság tagjaként is megerősíthetem, hogy vannak források, amelyek a szociális alaphoz kapcsolódnak, és az én országom is nagyban profitált ebből minden megjegyzésüket tovább fogom adni Simánszki úrnak, és bizonyára örülni fog ezeknek. Köszönöm szépen. Tack för det, och eh, då... Köszönöm szépen. Köszönöm. Tehát május másodikán 5 órára kell beadni a módosító indítványokat. Május 30-án szavazunk Mirulla, az Employ Bizottság pedig június 10-én. Ez pedig azt jelenti, hogy a nyolcas pontra térünk át. Ahogy már említettem, a hetes ponttal holnap foglalkozunk. A nyolcas pont eszmecsere Giovanni Lavia úrral a 2013. évi költségvetésről. De mivel Lavia úr még nincs itt, ezért hagyj javasoljam azt, hogy Hannibal asszonynak megadjuk a lehetőséget, hogy bevezesse a témát. Aztán majd Lavia úr következik, ha megfelel önnek is. Persze. Kicsit előre szaladtunk, és sajnálatos, hogy nekem kell kezdenem, de mindent megteszek. Amikor meghallgattam Lavia urat is, akkor megint hozzászólhatok, mert így nagyon nehéz a dolgom. Azt hiszem, hogy ez igazán nagy nehézség, nyilvánvalóan, az, és most még inkább, mint előző években, hogy válság van az EU-ban, minden tagállamban. Nagyon nagyok a megszorítások, csökkentések, és ez alól senki sem mentes. És ennek ellenére sikerre kell vinnünk a költségvetést. Tudom, hogy mindenki úgy gondolja, hogy nulla százalékos növekedés lesz a költségvetésben. De azért ne felejtsük el azt, hogy a nemek egyenlősége és a diszkrimináció ellenesség központi fontosságú. Ha erről megfeledkezünk, akkor nagy nehézségekkel nézzünk szembe majd, és akkor tagadjuk azt, amiről az EU szól. Tehát nagyon fontos, hogy teljes mértékben elkötelezettek maradjunk a diszkrimináció elleni harcban. Szerintem ezt megtehetjük, Nem sok új kezdeményezés született ugyanis. Ami fontos most, az az, hogy a már meglevő projekteket támogassuk. Itt különösen a Tafne programot említeném. Évek óta tagja vagyok ennek a szakbizottságnak, elég sok olyan eseményre emlékszem, amikor a Tafne programot támadtuk. Úgyhogy meg kell vétenünk, és nem szabad alásnunk. A válság idején a sérülékeny csoportokról nem szabad megfeledkeznünk, hiszen mindig őket sújtja először a költségvetés megnyírválása. Én nem szeretném, ha erről lemondanánk, és azt mondanánk, hogy válságban mossuk a kezeinket, és ennyi volt. Nem, meg kell védenünk sérüléken sérülékeny csoportokat. És a nők mindig közéjük tartoznak. Így aztán meg kell vizsgálnunk, hogy a nőkre hogyan hatott a jelenlegi gazdasági válság és a válságon túl, hogy hogyan oldjuk meg. Aggasztó a helyzet. Már egy ideje léteznek a megszorítások, és nagyon keveset gondolkoztunk arról, hogy mi lesz ennek a vége. Én ezt nagyon aggasztónak tartom, és vannak olyan országok, amelyek nem tagjai az eurózónának, mint egy Nagy-Britannia és az én országom, és gondolom Svédországban is ugyanez a helyzet, hogy itt legalább ebben a szakbizottságban beszéljünk arról, hogy a sérülékeny csoportokat hogyan védjük meg. Itt mindenképpen a 2020-as stratégia, a növekedés és munkahelyteremtés nagyon fontos. A szocialisták részére nagyon lényeges az, hogy a megoldáshoz hozzátartozik a növekedés és a megszorítások. Tehát bele kell gondolnunk, hogy a nők hogyan szerezhetnek munkahelyeket. A női foglalkoztatottság 62,1%-os, még a férfiaké több mint 75%-os és a nők 16,5%-kal óránként kevesebbet kerülnek, keresnek átlagban, mint a férfiak. Tehát hatalmas a bérek közötti különbség. A nőket újra be kell vonni a munkaerőpiacra, hogyha a 75%-os foglalkoztatottságot mindenki számára meg akarjuk valósítani 2020-ra. A nők hozzájárulnak a gazdasághoz, és fontos, hogy ne terheljék a munkanélkül segélyeket. Tehát foglalkoztatni kell a nőket. A gazdasági érvek, és az, hogy ezek hogyan segítik elő a nők bevonását a munkaerőpiacra, nagyon fontos. Ezen kívül kísérleti projektek nagyon fontosak. Lavia úrral is megvitattuk ezt. Szerintem az egyedülálló szülőknek támogatást kellene nyújtanunk, egyébként ők nagy többségben nők, hogy ők is munkát vállalhassanak. Ezen kívül a vezető pozíciókban, a felső vezetésben növelni kell a nők számát. Szép dolog, hogy dolgoznak a nők, de valahogy előre is kellene, hogy lépjenek a karrier létrán. Úgyhogy a teljes potenciáljuk kibontakoztatása nagyon fontos. Szerintem ezt a megszorítások idején is figyelembe kell vennünk. A kísérleti projektekben a szexuális erőszak és a média és a nők szerepe a médiában, ez is nagyon fontos téma. Szerintem romlik. Ez egy olyan projekt, amely nem kerülne sokba, és nagyon fontos lenne a jövő szempontjából. Épp pedig ez nem hatnak ki a megszorításokra. Ugyanígy a sztereotípiák elleni harc, a nemi erőszak áldozatainak megbélyegzése, ez is nagyon fontos, hogy harcoljunk ez ellen. Én úgy gondolom, hogy a nők politikában való részvétele nagyon fontos. Nyilván nekünk ez még fontosabb itt a FEM bizottságban. Növelnünk kell a nők arányát a politikában, a nők olvasottságát, írás tudását fokoznunk kell, és kellene egy kutatás arról, hogy a nők kereskedelme az EU-n belül és a harmadik országokból. Nagyon fontos, engem nagyon akaszt, mert London pont az egyik olyan célpont, ahová ezek a nők beérkeznek. Ha van még itt tennivalónk, és nyilvánvaló, hogy ez kötődik a költségvetéshez. Szerintem fontos, hogy továbbra is tiszteletben tartsuk az elveinket és a nők védelmét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lavia úr sajnos még mindig nem érkezett meg, úgyhogy tartsunk egy kettő perces szünetet, és akkor folytatjuk. Okay, we will uh, now start the meeting again. Akkor folytatjuk. Sajnálom, hogy Lavia úr előtt kellett hozzászólnia, de így tudtunk időt spórolni. After uh, Mrs. Mr. Lavia has uh, talked, so definitely. De volt esélye <laughs> arra, hogy hozzászóljon már kétszer is, úgyhogy ez nagyszerű. Üdvözlöm, Lavia úr. Önél szó. Tehát megfordítottuk a sorrendet. azt asszony már beszélt, úgyhogy most önél a szó, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Bocsánat, hogy elkéstem. Tudtam, hogy 45-kor kezdődik a vita, de nem tudtam betartani ezt az időpontot. A 2013 éves költségvetés eljárás a Strasbourgban kezdődött, elfogadtuk az irányvonalakat, és megszületett az első hivatalos dokumentum mielőtt az Európai Bizottság beadja holnap után, 25-én, a költségvetés tervezetét. Tehát ők holnap után prezentálják ezt, és hát egyértelmű, hogy a szakbizottsági látogatásaim közvetlen kapcsolatot hoznak létre, minden érintett szakbizottság között, amely részben részt vesz bármilyen európai programban a költségvetéssel kapcsolatban. Természetesen a Költségvetési Szakbizottság felügyeli mindezeket. Azért vagyok itt, hogy összefogjam a szakbizottságok munkáját, hogy együttműködhessünk, és hogy biztosíthassuk, hogy a több éves pénzügyi keret, amely 2007 óta folyik 13-ig, működjön. Mindenki tudja, hogy nehéz keret volt ez, és hogy nehéz lesz a 13-as is elfogadtatni, mégpedig azért, mert a gazdasági válság az természetesen mindenkit érint, és aztán minden tagállamnak meg vannak a saját nehézségei. A több éves pénzügyi keret végén nagyon sok programot kell véglegesítünk. Nagyon sok kifizetésünk volt a több éves pénzügyi keret végén, pedig mindent egyensúlyba kell hoznunk, még inkább, mint az elmúlt években. Tehát Holnap után, amikor a bizottság beterjeszti a tervezetet, akkor egy olyan költségvetést kell beterjeszteniük, amely az egyensúly helyreállítását kell, hogy megadja. Az elmúlt évben, tavaly, amikor itt ültem, akkor a bizottságnak nagyon nehéz volt a munkája a kifizetéseket nem tudta elfogadtatni, és az elmúlt hónapokban az, amikor arról van hogy ez egy a egy b fejezeteket hogyan tudjuk le, akkor csak a kifizetésekre 50-60 millió eurót költöttünk. Ez pedig azt jelenti, hogy összesen 11 milliárd kifizetést kellett volna eszközölnünk, de aztán 2011-ről 12-re a bizottság nagyon sok mindent átcsoportosított, és eleve hiányjal indult a bizottság. Ennek pedig az a következménye, hogy lehet, hogy az idő még rosszabb a kiinduló pont. Nagyon nagy a nyomás. Így aztán az irányvonalakban arra kértük az EB-t, hogy realistán tegyék meg a javaslatokat, és nehogy az legyen a vége, hogy az emberek tiltakozzanak, hogy pont a válság idején nagyon sok a kifizetés. Tehát az irányvonalakban mi arra kértük a bizottságot, hogy a következő költségvetést a növekedés és a munkahelyteremtés jellemezzem, különösen a fiatalok számára. Ez a két elem az, amit kritikusnak tartunk Európai Unió szinten. Ezen kívül ki kell dolgoznunk a prioritásainkat. minden egyes költségvetési sor esetében. Mindjárt együtt kell, hogy működjünk, hogy a triológusra felkészülhessünk. Én azért vagyok itt, hogy megkérjem önöket, hogy vegyenek részt ebben a folyamatban. Önöknek mik a prioritásai, mint szakbizottságnak? De azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a válság idején Felelősnek kell lenni a költségvetésnek. A parlament kéréseinek is felelősnek kell lennie. Tehát nem kérhetünk többet egyes sorok esetében, ha más sorok esetében nem mondjuk azt, hogy itt pedig pénzt spórolunk meg. Tehát a prioritásokat erősítenünk kell, de még egyszer felelősségteljesnek kell lennünk föl kell tennünk azt a kérdést, hogy vannak-e olyan programok, amelyek nem annyira hatékonyak, ahol talán csökkentéseket eszközölhetnénk. Tehát annak érdekében, hogy mindenki részt vegyen, találkozom minden jelentéstevővel, május 9-én, és megkapom a tanácsaikat, és ezeket összedolgozom, és így dolgozok ki a triológuson vállalt állásfoglalásunkat. Egyébként a kísérleti projektekről is szó fog esni, és a válság idején, amikor nincs elég pénz, akkor nem lehet azt megengedni, hogy projektekre lekötünk pénzeket, és aztán nem használjuk fel ezeket. Tehát június elején benyújtunk egy listát a kísérleti projektekről a bizottság felé, ezek olyan projektek, amelyeket minden egyes szakbizottság jóvá hagyott. Utána megkapjuk az előzetes értékelését a bizottságnak. Miért? Mert ha valamit nem lehet megvalósítani, mert már van egy költségvetési sor, ami ugyanerre vonatkozik, akkor semmi értelme, hogy a költségvetésbe ilyen célra külön-különítsünk el megint pénzeket. Ez nem végrehajtható. És azért, hogy aztán más fejezetbe utaljuk ezt, ezt a pénzt az év végén, ennek semmi értelme. Tehát május végéig van a határidőnk, és június elejéig a kísérleti projekt el tudja így küldeni a Költségvetési Szakbizottság a bizottságnak képet alakíthatunk így arról, hogy mennyire végrehajtható a költségvetés. Így jártunk el tavaly is, és a D betű alatt foglaljuk össze azokat a projekteket, amelyeket nem lehet megvalósítani, mert már van rájuk költségvetési sor, tehát értelmetlenné váltak, okafogyottá. CBA pontokban, a C pontban azok a projektek szerepelnek, amelyeken javítanunk kell. A B a majdnem jól működő projektek, és az A tökéletesen működő projektek. Tehát ha megkaptuk a bizottság értékelését, akkor az elérhető gyakorlatban végrehajtható projektek listája összeállt. Így áll össze a végleges lista, és ezt mi is felkaruljuk. Többet most nem tudok mondani, csak az, hogy léteznek ezek a határidők. Tehát április 25 az Európai Bizottság benyújtja a költségvetési tervezetét, május 9, a szakértők találkozása június 4-e, a bizottságnak benyújtjuk a listánkat, júliusi plenáris a trialógusról esik szó, szeptember első, második hete a módosítók határideje, októberi plenáris véleményalkotásunk, és aztán 21 nap jut a békeltető tárgyalásokra. És akkor a tanács és a parlament is egyezteti az álláspontját. Így fogadjuk el a költségvetést, a meglepetéseket pedig majd az út közben kezeljük. Köszönöm. Ja, det är den som lever får veta det. <laughs> Eh, jag tänker nu ge... Köszönöm szépen. Hannibal adnak, eh, asszonynak adom meg még egyszer a szót, mert elképzelhető, hogy nem sikerült mindent elmondani, illetve most néhány megjegyzést is hozzátehet. Köszönöm szépen, és sajnálom, hogy elkerültük egymást. Úgyhogy szeretnék arról beszélni, hogy mi az, amit látni kívánunk a jelentésben. Az egyik legfontosabb dolog, ami véleményünk szerint prioritás kellene, hogy legyen a, foglalko- a nők foglalkoztatása ez jelenleg még lényegesen a aki alatt van, és hogyha 2020-as célokat el akarjuk érni, akkor sokkal több nőt kell a munkavilágába bevinni. Úgy gondolom, hogy ugyanaz a, a, ugyanazok az elvek kellenek, hogy a nőkre is vonatkozzanak, ezért jó lenne, hogyha bármi, ami a költségvetésben megjelenik, ezt figyelembe venni. A kedvezményezettek szempontjából is ez, illetve tehát a nőket, mint kedvezményezetteket általában. Nem beszéltünk korábban a, a gender mainstreamingről, tehát a nők esélyegyenlőség minden területen való megjelenítése. Minden EU akcióban. Ne pusztán ez a szakbizottság beszéljen a nők helyzetéről, hanem hogy az EU politika szintjére emelkedjen. Az Európai Unió is ebből a szempontból kezelje a dolgokat. Remélem tehát, hogy megfelelő súlyjal kerül be ez. Úgy gondolom, hogy a másik terület, ahol nem szabad megfeledkeznünk arról, amit teszünk, az a sérülékeny csoportok. Korábban már említettem, hogy tíz éve működik ez a szakbizottság, és ennek az életében nagyon gyakran a Daphne programot mindig olyasminek tartották, aminek a költségvetését csökkenteni lehet. Én azt mondanám, hogy ezt ne tegyék. A Daphne program nagyon fontos feladatot tölt be. Nem szabad senki elleni erőszakot eltűnni, a nők ellen különösen nem. A Daphne program pedig pontosan ezért játszik nagyon fontos szerepet, a nők elleni erőszakot próbálja megszüntetni. Arra sürgetném tehát önöket, hogy a Daphne program költségvetését ne csökkentsék. Ezen kívül biztosítani kellene arra, hogy más sérülékeny csoportokat is támogassunk, a gyermeket, egyedülnevelőket, ők is bekerüljenek a foglalkoztatásba. És hogyha más projektekről vannak, van szó, akkor is fontos, hogy a gyermeket, egyedülnevelőket külön kiemeljük. A nők vezető poszton ahogy Reding asszony is említette, kiemelt jelentőségű. Egyre több nőt kell vezető poszton látni, és tenni kell természetesen a nők elleni erőszak terén, a nők médiában, reklámban való megjelenése terén. Egy, egyre nagyobb a kapcsolat, egyre világosabb a kapcsolat a kettő között Európa szerte. A sztereotípiák le küzdése a, azokkal a nőkkel kapcsolatban, akiken erőszakot követtek el. A projektek megszerkesztésénél meg ezeket a szempontokat mind szeretnénk, ha figyelembe vennék. Nagyon fontos, hogy továbbra is tiszteletben tartsuk, támogassuk az Európai Unió alapelvét, a diszkrimináció ellenességet, az Európai Unió egyik alapelve ez a mai napig, és egyáltalán nem szabad semmiképpen sem szem előtt, szem előtt éveszteni, még a megszorítások idején sem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Matiája asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, én is. Lavia kollégának szeretném megköszönni ezt a mai megjegyzést, a hozzászólást. Átláthatóságról van szó, és ezt mi minden más szakbizottsághoz. Hányas csatornán vagyunk? Hányas csatornán Hat. vagyunk? Hat. E, nem csak alelnökként, hanem a szakbizottság nevében és frakcióm felelőseként, az LPP frakció nevében is mondom. Általános útmutatókat kell eh, betartanunk, azokat, amelyeket néhány hónappal ezelőtt is bemutattak a költségvetéssel kapcsolatban. 2013-ról beszélünk. Ennek keretében az ifjúsági munkanélküliségről is szóltak. A középosztályról, arról, hogy az új munkahelyek 85%-a a KKV k körében kell, hogy eh, létrejöjjön, a mobilitás támogatása. Itt is egyértelműen az innováció, kutatás, amit támogatni kell, annak érdekében, hogy itt is új foglalkoztatási lehetőséget sikerüljön teremteni. Rendkívül pozitív az, hogy önnel találkozhatunk, és hogy lehetőségünk van arra, hogy olyasmiről is beszéljünk, ami talán hiányzik a költségvetésben. Több forrást kell biztosítani a férfiak és nők egyenjogúságának kérdésére is a 2013-15-ös periódusban is a megfelelő költségvetés érdekében. Csak így lehet az esélyegyenlőséget segíteni. 2013-as általános útmutatás. egyre több nő igényel védelmet. Fogyatékosok, etnikai kisebbség, szeniórok, egyedülnevelők, gyermeket egyedülnevelők. Nagyon örülök annak, hogy Hannibal asszony már említette ezeket a csoportokat. Nagyon fontos továbbá az is, hogy a DAFNE program finanszírozása megmaradjon. Minden intézkedéssel a nők elleni erőszak ellen próbáltunk fellépni a leggyengébbek védelmében és a férfiak és nők egyenjogúsága érdekében. Elhangzott már, hogy köszönjük azt, hogy helyes irányban indultak el a dolgok, de egy mintaprojektnél talán többet vártunk. És annál egyet talán joggal gondoljuk, hogy többet lehetne bevenni. Minden kollégával össze fogunk még ülni, azokkal is, akik ma nem tudtak eljönni. És természetesen a nőjogi szakbizottságként azt mondhatjuk, hogy jó lenne, hogyha további mintaprojektek lennének, és önöknek pedig minden jót kívánunk a 2013-as pénzügyi terv megtervezéséért, és köszönjük az eddigi munkáját, Giovanni. Köszönöm én is. És mielőtt újra átadom önnek a szót, zárszót tulajdonképpen, a zárszóra való lehetőséget, hadd említsek meg a költségvetéssel kapcsolatban, a pénzügyi válsággal kapcsolatban azt, azzal kapcsolatban, hogy milyen gyakran halljuk, hogy nehéz forrásokat biztosítani, és fennáll talán ennek tükrében az a veszély, hogy rövidtávú a gondolkodásunk. És pontosan ilyen helyzetben, ami az emberi jogokkal kapcsolatos, az esélyegyenlőség fejlesztésével, a diszkrimináció elleni harccal, pontosan ezek lesznek azok a kérdések, amelyek a hosszú távú hatások miatt talán háttérbe szorulnak. Az emberi jog szociális kérdés, az emberiség fejlődése szempontjából fontos. Minden olyan ország, amely emberi jogi záradékkal rendelkezik, gazdasági és társadalmi fejlődése is erőteljesebb lehet. De, mint mondom, ilyen helyzetben elég eh, gyakran, rövid távon gondolkoznak. Nagyon sokba kerül természetesen a társadalomnak eh, mindaz, amiről mi beszélünk, és a termelés alapján ez most eh, nem áll rendelkezésre. Tehát, hogyha pusztán közgazdasági megközelítésünk lenne, a szociális szempontokat teljesen figyelmen kívül hagyjuk, akkor akkor bizony sok mindent igazságtalanul figyelmen kívül hagyunk. Ezt szeretem volna elmondani, azzal együtt, hogy nagyon örülök, hogy eljött, és lehetőségünk van arra, hogy beszélgessünk önnel. Köszönöm szépen én is, elnök úr. Köszönöm szépen. Ezt a beszélgetést valóban arról van szó, hogy felelősségteljes költségvetésünk legyen olyan, amely válság idejében is őrzi az esélyegyenlőség gondolatát. A tagállamok valóban manapság elsősorban a megtakarításokra figyelnek. Mind a 27 tagállamban jelentős megtakarítási intézkedések vannak. Mindegyik nagy problémával küzd akkor, hogyha még nagyobb költségvetést kell biztosítani. Éppen ezért a költségvetésünknek nekünk is helyes, felelősségteljes formában kell összeállítani. A meglévő forrásokat a lehető legmegfelelőbben kell felhasználjuk. az útmutatásban igazából csak általánosságokról tudtunk szólni. Hogyha a trilógusnak megadják a felhatalmazást, akkor a részletekről lehet már tárgyalni. Már most köszönöm ezt az első véleménycserét, az ötleteket. Nyilvánvalóan az európai intézmények kérdését, például az esélyegyenlőségi európai intézménnyel kapcsolatosat, vagy a strukturális alapok felhasználásának lehetőségét az esélyegyenlőségi politikában, szintén ezeket magammal viszem. A DAFNE programmal kapcsolatos gondolatát mindenképpen, illetve azt, hogy e, további DAFNE projekteket és a Progressben is kívánnak további projektet. Egy olyan politika támogatására is megkértek, intézkedések támogatására, amelyek a fejlődés szempontjából fontosak harmadik országokban is. A nemi csonkítás, nemi szervek csonkítása, emberi kereskedelem elleni harc, ez csak néhány példa. Tudom, hogy vannak olyan súlyponti kérdések, amelyeket az Önök szakbizottsága részletesen is tárgyal, és Nyilvánvalóan ezek azok a szempontok, amelyeket aztán a különböző mintaprojektekben meg kell, hogy jelenjenek. Nyilvánvalóan meg kell nézni, hogy mi az, ami megvalósítható az Európai Bizottság szemében. Mint mondtam, tehát nem lehet olyan projektek számára kezdeti forrásokat biztosítani, amelyeket aztán nem lehet végrehajtani. Még egyszer köszönöm hozzászólásaikat, megjegyzéseiket. Biztos vagyok abban, hogy egészen konkrét javaslatokat is be fogunk majd az állásfoglalásokból át fogunk venni. Figyelembe vesszük az önök szempontjait, és hogyha a trilógus megkapja a megbizatását, illetve az év további folyán a tárgyalások elindulnak, ezekre visszatérünk. Köszönöm mindegyik hozzászólását, és tudom, hogy a jövőben lesz még módunk az előadókkal, a szakbizottságokkal újra találkoznunk, és akkor valóban az Európai Parlament legfontosabb kérdéseit felelősségteljesen fogjuk tudni költségvetési felelősséggel is felvenni. Köszönöm. Én is köszönöm még egyszer, Lavia úr. Nagyon örülök annak, hogy lehetőség nyílt arra, hogy önnel el, el, beszélgessünk, hogy eljött hozzánk, és nyilvánvalóan a konkrét javaslatot meg fogja kapni. Korrekt és felelősségteljes javaslatunkat. Köszönöm, hogy elfáradt. Kedves kollégák! A határideje mikor van a módosítóknak? Kérdi az elnök. Hannibal asszonynak eddig nem határoztuk még meg, de én azt hiszem az lesz a legjobb, hogyha mailben elküldök, elküldjük mindenkinek. Tehát a beadási határidőt mailben mindenkinek megküldjük. Azt kérem, hogy megint egy két perces szünetre maradjunk a helyünkön, és akkor a jogi szakbizottsággal való közös megbeszélésünket kezdhetjük meg. Okay, uh, good afternoon everybody. Jó napot kívánok mindenkinek! Megkezdjük akkor a közös értekezetünket is. Svédül folytatom. Hej och eh, välkomna allihopa till det här. Eh, Jó napot kívánok mindenkinek! Közös értekezletünk kezdődik, amit a nőjogi és a jogi szakbizottság tart közösen. Nagyszerű, hogy támogatást kapok, és úgy gondolom, hogy a szakbizottságunk részéről egy nagyon fontos javaslat került megfogalmazásra, hogy egy közös értekezletet tartunk, egy közös bizottsági ülést, ami a nők és az esélyegyenlőség szempontjából is egy nagyon lényeges megmozdulás. Még egyszer mondom, örülünk ennek a lehetőségnek, és várjuk a mellettem ülőktől, az asszonytól az expozét. Jó napot kívánok, én is mindenkit köszöntök, és már előre is várom a módosítók megbeszélését hogy a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülése térségének továbbfejlesztéséről van szó, azokon a területeken, ahol az európai polgárok számára sok terület van még, ahol nyerni lehet, főleg, hogyha okosan, észszerűen van mindez megszervezve. Korábban már foglalkoztunk a az áldozatvédelmi határozatról az egyes szakbizottságokban, azt hiszem, hogy kimerítő eszmecserét folytattunk ez erről. Most viszont a polgári oldalról közelítenénk, a polgárjogi oldalról, és itt ugye a kölcsönös, a határozottnak a kölcsönös elismeréséről lesz szó. Az áldozatok szempontjából mindenképpen hozadéka van e- ennek, hiszen nagyon lényeges az, hogy Európában szabadon mozoghatnak a polgárok, ehhez azonban gyakorlati intézkedésekre is szükség van. Ezért üdvözlendő, hogy ez a az együttműködés a jogi, illetve a nőjogi szakbizottság részéről most megtörténik, hiszen az egyik oldal jól ismeri az eszközöket, amelyek rendelkezésre állnak, a másik oldalról viszont olyan szakértők jönnek, amelyek, akik nagyon jól ismerik a napi gyakorlatban felmerülő problémákat, illetve azokra megoldási javaslatokat is tehetnek. Úgyhogy most azt járjuk körül, hogy ezeket az eszközöket hogyan lehetne okosan, praktikusan ö, átültetni a gyakorlatba. Ennyivel szerettem volna akkor lezárni ezt a kis bevezetőt. Köszönjük, mondja az elnök. Akkor Pavanova asszonynak adnám meg a szót. Köszönöm szépen. Nagyon szoros együttműködésben dolgoztunk López képviselővel, a Júri részéről, de sajnos utolsó pillanatban történt változások miatt sajnos nem tud ma itt lenni velünk. De mindaz, amit én el fogok mondani, abszolút koordinálva lett az ő irodájával, egyeztetve lett minden, vele személyesen. Egyébként kiderült, hogy a két szakbizottság közötti ilyesfajta munka nagyon hasznos, hiszen eh, mi is hozzájárulhatunk az eredeti javaslathoz, amelyet a bizottság terjesztett elő, és ez most úgy tűnik, hogy eh, tulajdonképpen eh, mindkét szakbizottság részéről a, tagok által elővezetettekkel egyet ért. Nagyjából 40 módosító érkezett, és ez, ezek filozófiájukat tekintve mm, hát ugyanabban az irányba mutatnak, mint a mi eredeti elképzelésünk. Egy másik nagyon fontos dolog, hogy munkánk most már abba a fázisba ért, hogy a módosítókkal erősíthetjük a bizottságnak az eredeti javaslatát. Nos, tehát akkor melyekre figyeltünk oda a legjobban, mely területekre? Lényeges az, hogy a bizottság szövegéhez azért járultunk hozzá, hogy gyors és egyszerű legyen az elismerés, és ahol a védelmi intézkedéseknek a végrehajtása hagy még némi kívánivalót. Csoportosítottam a módosítókat, amelyek egyébként tartalmokat tekintve, mondom, eh, ugyanabban az irányban mutatnak, mint a mi elképzelésünk. Akkor a védelmi határozat ra vonatkozó módosítók. Ezeknek a határozatnak az elismerése nagyon lényeges, ugyanúgy eh, a 72-es módosítóban a eh, célkitűzés egyértelműen lefektetésre kerül, eh, az igazolás iránti kérelem vonatkozásában. Az utazás során, vagy a költözés során nyilván ugyanúgy megilleti az áldozatokat a védelem, az igazolások kiadása egy nagyon lényeges elem, és amikor nincsen fizikai értelemben szem, eh, jelen a származási országban, a, az áldozat akkor faxon, vagy bármilyen más elektronikus eh, forráson keresztül is megigényelheti a, a, az igazolást. Ezáltal tulajdonképpen eh, az egész eljárás egyszerűsödne. A tagállam joghatósága szerint tulajdonképpen a jogi képviselet is lefektetésre kell a 78-as módosítóban, és úgy gondolom, ezzel a saját javaslatunkkal is egy irányba mutat. Egy adatbázis felállítása ez a pont, ahol egyetértés van, hiszen ezáltal gyors hozzáférés biztosítható az érintett felek számára, és a kivitelezés is egyszerűsödne és észszerűsödne. Jelentéstevőként a Nőjogi Bizottság részéről nyilván az összes eddig elhangzott módosítót nagyon támogatom, különös tekintettel az erőszakra, erőszak ellenes tartalmú módosítókra. 87-es módosítónál tartunk. Itt a minimum standardekről van szó az áldozatok vonatkozásában, és azt is ki kell emelnünk, hogy a nemi alapú erőszakot elszenvedőknek is biztosítanunk kell a támogatást. Nyilván összhangban az irányelvvel. Azt is biztosítanunk kell természetesen, hogy ez a módosító az irányelvel azonos legyen. Ugye a különböző tisztviselők, akik kapcsolatba kerülnek az olyan emberekkel, ahol az emberek különbözőféle integritása kockán forog, megfelelő támogatás és képzést kapjanak, ez a 86-os módosítóban szerepel aztán a civil társadalom, a különböző NGO-k, nőjogi szervezeteknek a feladata is egy nagyon lényeges aspektus, és őket is támogatni kell, hiszen nagyon sokszor ők kerülnek kapcsolatba az erőszakot elszenvedett nőkkel. Nem szabad az ő munkájukat adminisztratív termek, terhekkel nehezíteni. Úgy gondoljuk, hogy a minőség és a felkínált szolgáltatások minősége mindenképpen javul a támogatás által. A fordítás és a tolmácsolás a következő pont. Azok az áldozatok, akik nem tudják követni a, a lefolytatott nyelven az eljárásokat, azok jogosultak a fordításra, a tolmácsolásra, és nyilván ez személyre szabott fordítás, illetve tormácsolás lenne, amely érthető az áldozat számára. Ez a 64-es módosítóban szerepel. Fogikonyátétel az utolsó. Fel kell világosítani az áldozatokat a jogaikról és a védelmi intézkedések lehetőségéről. A tájékoztatási kampányok, illetve a fogikonyátételi kampányok a 86-os módosítóban üdvözlendők. Az adatgyűjtés a tagállamok részéről egy nagyon lényeges elem. Azok, akik jelen voltak az előző, vagy pontosabban a fennbizottság ülésének első részében, amikor a kilátásba helyezett tanulmányról esett szó a nemi alapú erőszakkal kapcsolatban, azok hallhatták, hogy mennyire fontos az összevethető adatok gyűjtése illetve hát az, hogy a statisztikai adatgyűjtésnek a módszertana is azonos legyen. Hiszen ez az információ tényleg azt tenni lehetővé, hogy a, az igazolások kiadásának a mechanizmusát jobban tudjuk egyeztetni, és mindenképpen előrelépés lenne az egységesítés irányába. Végezetül szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki a munkában részt vett, legyen az raportőr vagy árnyékjelentéstevő, és természetesen várjuk most az önök feedbackét, az önök hozzászólásait, mert ezzel egy lehetőséget kapunk arra, hogy kompromisszumos módosítókat fogalmazzunk meg, és javítsuk a bizottság eredeti javaslatát. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Most pedig akkor Claudia Hánnak adom meg a szót a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság szeretne köszönetet mondani mindkét jelentéstevőnek a kiváló együttműködéséért, mert nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani, és örülünk a jelentésnek és a módosítóknak is, amelyeket beterjesztettek. Egyértelmű, hogy abba az irányba mennek, amely gyakorlatilag a bizottságnak is az átfogó célkitűzése volt. A horizontális áldozatok, eh, áldozat eh, irányelv, amire utalnék, nyilván a cél az, hogy a jogait az áldozatoknak erősítsük. Nem fogok túl sokat beszélni arról, hogy a tanácson belül mi zajlik, de a tanácsi tárgyalások során vannak technikai jellegű problémák, amelyeket meg kell oldani. Még nem esett szó a parlamenti módosítókban mindegyikről. Van egy pár téma, amely egy kicsit komplikáltabb, annál fogva, hogy bizonyos tagállamokban a joghatóságok, illetve az igazságügyi szervek, máshol a, a, a rendőrség és más hatóságok illeté, illetékesek, miközben a bizalom nem feltétlenül adat, megadatott. Mi azonban úgy gondoljuk a bizottságban, hogy minden védelmi intézkedést le kellene fedni, annak érdekében, egy az lehetőség szerint az összes áldozatot fel tudjuk karolni legyen szó igazságügyi szervekről, vagy a rendőrségről. És nyilván az eljárási jogokat tekintve erős hátteret kívánunk biztosítani, és úgy tudom, hogy a parlament is egyetért ezzel, ami az eljárási jogok erősítését illeti. Van egy pár olyan téma, amelyről már szóltunk, technikai jellegű kérdésekről van szó, de itt ellenőrizni kell, hogy ezek a módosítók fenntarthatók-e, Úgyhogy két kérdésünk van jelenleg. Nem kell duplikálni azt a munkát eh, és azokat a szakaszokat, amelyek az áldozatokra vonatkozó irányelven már lefektetésre kerültek. Vannak persze jó javaslatok, ezt tudjuk. És eh, őszintén szólva azért aggódunk még a jogi alap tekintetében és eh, iránymutatást a saját jogi szolgálatunktól sem kaptunk még, itt ugye kölcsönös elismerésről beszélünk, mint eszköz, úgyhogy jelenleg ott tartunk a folyamatban, hogy azt vizsgáljuk, hogy mennyiben tudjuk a tulajdonképpen nagyon érdekes összes intézkedést, mint a fordítás, a támogatás, az áldozatokat támogató szervezetek bevonását biztosítani. Tehát a bizottság, azt elmondhatom, támogatja ezeket az elképzeléseket, a tartalmukat, az alapjukat, eszenciájukat tekintve, de mint ahogy még egyszer mondom, egy-két módosító talán nem indokolt ezen a helyen. Mindent meg fogunk tenni természetesen, hogy jó megoldásra jussunk e tekintetben, hiszen egy nagyon fontos kérdésről van szó az áldozatok támogatása szempontjából. Úgyhogy várom a következő egyeztetéseket, és optimista vagyok, hogy a végén jó eredményre jutunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor megnyitom a vitát, és Doboró asszony következik elsőként. Köszönöm szépen. Ha jól értem, akkor a bizottság nagyon sok módosító indítványunkat fel, el szeretné fogadni. A két raportőr is mondta, Párvanova asszony is, minden módosító indítványa azt célozza, hogy javítsuk ezt a nagyon jó jelentést. Gratulálni szeretnék mind a két raportőrnek. Szerintem a gender mainstreaminghez nagyon hozzájárul. Én is, amikor raportőr voltam, nagyon nehézkesnek találtam, hogy néhány módosítót ebben a szellemben fogalmazzak meg. Ez egy nagyon érzékeny jelentés, és nagyon jó lett a végeredménye. Én 12 módosító indítványt nyújtottam be. Persze néhányat már említettek, 86-os és a 89-es. A 86-os az nagyon fontos, és köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak, ha elfogadná, mert a legsérülékenyebb csoportról beszél, és arról, hogy a polgári társadalom csoportjait hogyan lehet bevonni ebbe, hogyan lehet felhívni a figyelmet erre a problémára, és hogyan lehet megvédeni azokat az áldozatokat, akiknek utólagos támogatásra is szükségük van. És természetesen ez az unió igazságszolgáltatási rendszerét erősíteni fogja. A tagállamoknak feladata az, hogy az 1979-es ENSZ, ENSZ-es konvenciónak a rendelkezéseit betartsák. És más egyezményeket, például a hágai konvenciót is a gyermekek védelméről. A 89-es módosító hangsúlyozza, hogy szükség van megbízható statisztikára, összehasonlítható adatokra, migránsokról és a terrorizmusról, ez egy kicsit különböző téma. Nagyon fontos ez a módosító, mert ha nincs megbízható adathalmaz, akkor nem lehet fölvenni a harcot ezzel a jelenséggel, a nők áldozattá tételével. Nagyon jó még egyszer ez a jelentés, és gratulálok a két raportőrnek. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen. Papadopoulou úr, köszönöm, most pedig Lichtenberg asszony a szó. Köszönöm szépen. Én is köszönöm ezt az együttműködést, ez nagyon fontos ezen a területen. Az én kérdésem a bizottságnak szól. Pontosan mi a, mik a nehézségek a jogi alappal? Ezt föl lehetett volna mérni, hogy a jogi bizottság mit gondol arról, hogy a jogalapot megváltoztassák. Nekem az a kérdésem, hogy pontosan mi a probléma, és megoldható? Szóval nekem van egy elképzelésem erről, de azért szeretném pontosan tudni a választ. Elnök, köszönöm szépen. Jimenez asszony, tessék. Köszönöm. López úrnak köszönetet szerettem volna mondani. Nem tud itt lenni ma, de nagyon sokat dolgozott ez ügyben. Párvanova asszonynak is köszönet jár. Szeretném elmondani, hogy ez a jelentés azért nagyon fontos, mert tisztázza azt, hogy hogyan kell a polgári és büntetőjogi kérdésekben az áldozatokat megvédeni. Tavaly decemberben már elfogadtunk egy ilyen értelmű állásfoglalást itt a parlamentben, de annak érdekében, hogy ez a gyakorlatban is működjön, ahhoz szükségünk van a bizottság támogatására. És eh, ez igaz a többi bűnügyekkel kapcsolatos jogalkotásra is. Ezt a csomagot eh, az áldozatok védelmére, és egy irányelvet is a áldozatok védelmére minden bűnesetben már szeretnénk elfogadtatni. Nagyon örülök az együttműködéseknek, amelynek tanulja voltam a triológusok során, és nagyon jó a viszony a bizottság és köztünk. és azt hiszem, hogy az a tény, hogy a jogi szolgálat foglalkozik ezzel a témával, gondolom, hogy ez majd irányt mutat. Ez nagyon fontos annak szempontjából, hogy előre haladjunk, és hogy az áldozatokat meg tudjuk védeni. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Nos, most pedig a bizottságnak adom meg a szót Lichtenberger asszonynak, hogy válaszoljon. Persze ez egy nagyon jó kérdés, és nem is olyan egyszerű megválaszolni. A felmerülő kérdéssel kapcsolatban nem tudok teljes választ adni, mert a jogi szolgálatunk a polgári ügyekben nagyon leterhelt, és még nem tudott állást foglalni. A nehézség abból ered, hogy ebben a csomagban egyrészt a kölcsönös elismerést, ami polgári jogi kérdés, és tudják, hogy ezzel kapcsolatban ez hogy néz ki, nagyon technikai jellegűek, és másrésztről pedig ott van egy irányelv. Ez az anyagi jog normáit szabályozza. Tehát nagyon fontos, hogy az áldozatokat mindig ugyanazok a jogok illessék meg. A bizottság számára ez alapvető fontosságú, ez senki számára nem kérdéses. De nem ugyanaz a jogi alap, mint ami a polgárjog esetében a polgárjogban nem tudjuk az alapnormákat harmonizálni. Úgyhogy tényleg a lehető legnyitottabb módon állunk hozzá ez a kérdéshez, és talán az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, ezt már lefette a kölcsönös elismerés, de a kérdés amit föltett, még ellenőrizzük, és megígérem, hogy nyitottak leszünk, és majd beszámolok az eredményekről. Köszönöm szépen. Lichtenberger asszony. Igen, hagyd térjek már vissza erre a kérdésre. Én tudom, hogy pont ez az egyik nagy probléma a különböző jogi rendszereket illetően, hogy a kölcsönös elismerés esetében nagyon technikai jellegű és bonyolult a szabályzás. Pontosan az áldozatvédelem területén pedig sürgős a téma, és itt nagyon nehéz a fordítás, az együttműködés, és bürokrácia szempontjából, amikor lezárják az ügyet, akkor egyszerűen már túl későn érkezik a segítség. Úgyhogy ez az a dolog, amivel bele kellene gondolnunk. Szerintem lehetne valamilyen európai polgársági segítségnyújtási pont, és a joghoz hozzáférés. De ez csak egy átmeneti megoldás lenne, és ismerem az ellenállást a tagállamokban. Nagyon-nagyon óvatosak a tagállamok, és az EU is, hogy egyetem beavatkozzon a nemzeti joganyagba. Itt minden területen nehézségek merülnek fel, csak hogy az áldozatok védelme esetében azért olyan drasztikus a helyzet, mert nagyon sürgős, és nem arról kellene, hogy szóljon a dolog, hogy bürokrácia szempontjából pontosan kövessék az előírásokat. Amit hangsúlyozni tudok, hogy támogatjuk ezt a témát, és hangsúlyoznunk kell, hogy ez sürgős ügy, Berlinger úr a jogi, szol, a jogi szakbizottságban nagyon támogatja ezt a témát, és nagyon fontos, hogy a hatóságok bizalmát megnyerjük, hogy a közös kiképzés, a különböző eltérő joganyagok ismerete ez alap elvárás, és így működhet gyakorlatban a rendszer. De még egyszer, nagyon sürgős megoldást találni, mert itt fenyegetett emberekről van szó, és néha nagyon sürgősen várnak segítséget. És néha összeütközik a jogszabályok szó szerinti betartatása azzal, hogy mennyire sürgős lenne az ügy pedig, mert a védelem az mindig egy sürgős ügy, és nagyon rossz hátrányos következményei lehetnek ennek. Ami engem érdekelne az, hogy hogy érjük el azt, mert azt hiszem, hogy a szándékot illetően minnyáján egyetértünk, hogy a tanácson belül ott hogy érjük el azt, hogy a polgári jogok védelme megvalósuljon, és az áldozatokat polgári jogi ügyekben megvédjük, és ne egy olyan téma legyen ez, ahol a tanács visszakozik, és védekező pozícióba szorul, és nem akarnak lépni. Pedig ez egy olyan téma, ami ellen nem szólhat el egyetlen érv sem csak bizonyos körülmények között félek, hogy a tárgyalások megfeneklenek ezen a ponton. Ez a nagy fenntartásom, és azt hiszem, hogy a nemzetállamokkal fel kell vennünk a kapcsolatot, és meg kell velük értetnünk azt, hogy nagyon rossz itt az image, hogyha azt közvetítjük, hogy fontosabb számunkra a bürokrácia, mint maguknak az áldozatoknak a védelme. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy senki más nem szeretne ehhez hozzászólni. Hát szerintem nem is lehet erről sokkal többet elmondani, hiszen úgy tűnik, hogy nagy az egyetértés ez ügyben és ennek én különösen örülök. Mert úgy gondolom, hogy most persze ki kell várnunk, hogy mi történik a tanácsban, de hát én optimista vagyok, mert legalább itt a házban egyetértünk ebben a fontos kérdésben. Úgyhogy ki kell várnunk, hogy a tanácsban mi történik. Hogy mondjam el önöknek, hogy lesz egy irányadó szavazás, félbeszakítja az elnök magát. Parvanova asszony, hozzá szeretne szólni? Átadom a szót. To reassure, uh... Csak szerettem volna azt megerősíteni, hogy azok a kollégák, akik uh, a tagállamokkal kapcsolatban kétségekkel rendelkeznek, azoknak elmondom, hogy próbáljunk távol maradni attól a csábítástól, hogy újfajta jogrendszereket egyik tagországról a másikra átvigyük, rájuk, oktrajáljuk. Azt kellene biztosítani, hogy számos intézkedés álljon rendelkezésre, és ők dönthessenek. A bizottsági javaslat is erről szól, hogy az egyén, akinek a, biztosítják a fontos ügyekben, a bírósági ügyekben például a, a intézkedéseket azok azonosak legyenek. Ne lehessen szabadon mozogni mindenféle védelem nélkül az Európai Unióban. Ezért eh, mondom, hogy eh, szigorúan ne rendeljünk semmi olyasmit el a tagállamokra, a tagállamok számára, amely az áldozatok szempontjából rövid, átmenetileg vagy hosszú távon a védelmet gyengíteni. Member states may have. Thank you. Tak, eh, so mycket. Jag... Köszönöm szépen. Én is. Még egyszer, ha megengedi, elnézést kérek, hogy nem vettem észre a jelentkezését. Már Május 30-án kerül az orientációs szavazásra sor, és ezt követően elindulnak a dolgok a maguk útján. A koordinátorülésre most 18 órakor kerül sor. És egy utolsó mondatom, holnap az Esélyegyenlőségi Bizottság pontban 9 órakor kezdi a szavazást. Sem két perccel, sem hárommal nem mögötte, hanem egészen pontosan kilenckor. Köszönöm szépen!